Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Elnök úr, hölgyeim és uraim, most azt kérném, hogy csendesedjünk el, és kezdjük el a munkánkat. Én eh, szeretnék először is mindenkit üdvözölni itt, a TAX eh, különbizottság ülésén. Ez most egy parlament közi találkozó, és éppen ezért különösen Üdvözlöm Duisenberg elnök urat, aki a holland elnökség képviseletében van itt, és ő egyébként a holland parlament egyik kamarájának, pénzügyi bizottságának elnöke, és mi ide meghívtuk a nemzeti parlamentek pénzügyi bizottságainak képviselőit, 20 ország van jelen, és 37 különböző képviselő érkezett. Nyilván voltak olyan problémák, hogy egyesek politikai naptár miatt, naptárbeli okokból nem tudtak eljönni, aztán vannak olyanok, akiket a Zaventemi repülőtér tragikus eseményei rettenthettek vissza. Nos, Amennyiben nincs ellenvetésük a napirenddel szemben, akkor azt el fogjuk tudni fogadni. Második pontként néhány megjegyzés, illetve elnöki bejelenteni való van, mint ahogy a TAX bizottságunk összes ülése, ez is nyilvános és interneten sugározzuk. Az összes Európai Uniós hivatalos nyelvet lehet használni. Én magam is az anyanyelvemen beszélek, és ezt önök is megtehetik. És arra emlékeztetnék, hogy az ideiglenes bizottságunk mandátumát június végéig kitolták, akkor, illetve decemberben készült el az első konklúziónk, és a végső változata a jelentésünknek, az valójában júliusra gondoltam, tehát nem június, hogy az előbb mondtam, hanem júliusra lesz kész. Április 28-án szervezünk egy workshopot a politikai osztályunk, a politikai A főigazgatóság által megrendelt bizonyos tanulmányok témájában, és lesz még egy parlament közi ülés is, ahova meghívjuk a 28 tagállami képviselőt, illetve, illetve parlamenteket, és az OECD parlamentjeinek a képviselőit is, mert az OECD is részt vesz e, ebben a munkában. Május másodikán Párizsban kerül sor egy ilyen találkozóra. Az lehetőséget biztosít majd számunkra, hogy itt most, azt követően, hogy itt most európaiként megbeszéljük a dolgokat egymással, e, szembesüljünk az OECD, illetve a többi ott képviselt ország és ebben a folyamatban résztvevő ország képviselőinek véleményével. Most el kell fogadnunk a március 14-15-e, illetve március 21-i jegyzőkönyveket, amennyiben ezt senki nem ellenzi az ülés végéig, akkor úgy tekintjük, hogy ezeket, a, ezeket elfogadtuk. Gyorsan emlékeztetnék arra, hogy milyennek a cél, mi ennek az ülésnek a célja, illetve, hogy mi a kontextusa. Először is Duisenberg úrnak köszönöm, úgyis, mint a holland képviselők, eh, holland parlament pénzügyi bizottságának képviselőinek, hogy itt marad egész hogy itt van most délután, és társelnökként ebben részt vesz. Általában is ez a gyakorlatunk, hogy az elnökséget ellátó tagállam parlamentjével ilyen jellegű együttműködést is folytatunk. Először is, tehát akkor köszönöm a részvételüket, és itt elmondom, hogy a 20 itt képviselt parlamenti kamarából 10 elnöki, bizottsági elnöki vagy alelnöki szinten vannak képviseltetve. Az elnököknek 5-5 perc erejéig külön szót is fogok majd adni. Emellett köszönöm a francia nemzetgyűlésnek, illetve a brit eh, alsóháznak, hogy írásban benyújtották a vitához az írásbeli hozzájárulásukat. Ez az önök elektronikus dossziéjában megtalálható, és igazándiból én felkérem az összes többi parlamentet és parlamenti e, kamarát, házat, hogy e, e, ugyanezt tegyék meg, hogyha gondolják. Emellett Ugye itt a célja a mi összejövetülünknek az, hogy felmérjük, hogy hogyan állnak hozzá a tagállami parlamentek azokhoz a javaslatokhoz, amelyeket az Európai Bizottság a multik által elkövetett adóelkerülések témájában letett az asztalra. Ugye volt a LuxLeaks botrány, aztán a Panama Papers botrány, amely inkább a magánszemélyeket eh, hozta kínos helyzetbe, nem pedig a cégeket. A cégeknél ugye arra kell odafigyelnünk, hogy a az adóügyi igazságosság érvényesüljön egyfelől, másrészt pedig a verseny az egyenlő feltételek között történjen a cégek között, ami a 28 tagú európai családban azon belül is fontos, de egyébként globálisan is fontos a többi versenytársunkkal szemben. E, a G20-ak és az OECD globális szinten az év vége felé hoztak bizonyos javaslatokat, az Európai Unióban pedig az első döntések még a luxemburgi elnökség alatt születtek, amelyek a kölcsönös cseréjét írják elő az adóhatározatoknak, a tax rulingoknak, Eh, és most jelent meg az ATAP csomag, amely a második, eh, a második eh, bizottsági javaslatcsomag, amelyet éppen most vizsgál a tanács. Az Európai Parlament szintén fogalmazott meg ajánlásokat, amelyeket már el is küldtünk, és azokra a szabályokra vonatkoznak ezek, amelyek az Európai Unión belül lennének szükségesek például az adóalap harmonizációja az Európai Unión belül, illetve voltak javaslataink globális szintre is. E, ott az OECD-től várjuk a megoldásokat. E, az év második felében foglalkozunk, és adunk véleményt az Európai Bizottság közelmúltbeli javaslatairól. Közvetlen kompetenciája az Európai Parlamentnek nincs, mert az adóügyek a nemzeti parlamentekre tartoznak elsősorban. Ugyanakkor mégis kötelességünknek érezzük azt, hogy ilyen jellegű eseményeket szervezzünk, és lehetővé tegyük mindenki számára, az önök számára, hogy eszmét cseréljenek, megbeszéljék a különböző elemzéseket egymással, és lehetőséget biztosítunk önöknek arra is, hogy felmérjék ennek a nemzeti választásoknak az európai, illetve globális kihatásait, mert ezt figyelembe kell majd venni a döntésnél. Ahó, ami pedig a közösségi szintet illeti, itt eh, mindig eh, egyhangú döntések születnek ezen a területen, tehát nem lesz olyasmi, hogy egy-egy tagállamra rákényszerítsenek valamit, mert mindenkinek gyakorlatilag vétójoga van. Nos, nekünk ez a szerepünk mindössze, mégis ez egy fontos szerep, mert eh, világos számunkra az, hogy megállapodást kell elérnünk az Európai Unión belül a lehető legtöbb kérdésben, annak érdekében, hogy az OECD-vel szemben, és leginkább az Egyesült Államokkal szemben közös álláspontot tudjunk kialakítani, amikor csak lehetséges. A szakbizottságunk egy delegációt meneszt majd május közepén az Egyesült Államokba, és találkozunk az amerikai kongresszus képviselőivel, és eh, megvizsgáljuk, hogy eh, ők milyen jellegű javaslatokon dolgoznak, illetve megpróbáljuk majd átadni azokat az álláspontokat is, amik itt esetleg elhangzanak, eh, átvisszük ezeket is magunkkal az óceán túloldalára. Duisenberg elnök úrnak is megadom a lehetőséget, hogy egy rövid bevezetőt tartson, illetve ezt követően az Európai Bizottság adóügyi főigazgatójának, Questúrnak adom meg a szót, aki ismertetni fogja a jelenlegi helyzetet az új javaslat csomag után, majd ezt követően 5-5 perc erejéig megadom a szót a négy nemzeti parlamenti bizottsági elnöknek, akik megtisztelnek bennünket jelenlétükkel, a görög parlament, az olasz szenátus, a magyar országgyűlés, illetve a lengyel szenátus képviselőiről van szó, és eh, ahogy az egyébként lenni szokott, ezt követően egy kitöltött eh, kis formanyomtatványon jelezhetik felszólalási szándékukat, és ez alapján adjuk meg a szót a nemzeti parlamentek képviselőinek. Most pedig Duisenberg úrnak adom meg a szót. Uh, thank you, Mr. Lamassoure. Dear colleagues, ladies and gentlemen, uh, let me start by thanking... Tisztelt elnök úr, először is köszönöm szépen, hogy megadta a szót, és Lamassour úr, nagyon szépen köszönöm, hogy megszervezték ezt a mai találkozót, illetve lehetőségem nyílik a bevezető megtartására. Az ebéd során lehetőségünk nyílt arra is, hogy eszmecserét folytassunk röviden a mai ülésünk témáját illetően, és már nyilvánvaló volt számomra akkor is az, hogy nagyon is időszerű ez az ülés, ez az eszmecsere. Nem csak azért, mert az Európai Bizottság jó pár releváns, idevágó dokumentumot adott közre az elmúlt hetekben, hanem a Panama dokumentumok kapcsán is. Ma tehát nagyon is komoly dolgokról van szó meggyőződésem az, hogy az Európai Parlamentben nincsen olyan parlament, ahol az adóügyi kérdések és a legfrissebb fejlemények ne, lenni, ne élveznének prioritást. A pénzügyi bizottság elnöke vagyok a holland parlamentben, és szeretném megosztani önökkel a megjegyzéseimet, mind a holland kormány lépéseire vonatkozóan, illetve a holland parlament és kormány tekintetében is. 2015. június másodikán a holland kormány álláspontot alakított ki a multinacionális cégek adóelkerülése vonatkozóan egy megfelelő beruházási éghajlatot próbált mindemellett föntartani a nemzetközi vállalkozások számára. Együtt kíván működni a kormány az OECD-vel, illetve az Európai Unióval is az adóelkerülés elleni harcban. Ebben a levélben meghatározta, hogy milyen területeken kíván vezető szerepet betölteni. Először is az átláthatóságot kívánja növelni, például gondolok itt a adóhatóságok közötti információcserére, illetve az adóhatározatokkal kapcsolatos tájékoztatására. Aztán a, a transfer ár képzés, iránymutatások, ami pedig a fejlődő országokat illeti, a jelenlegi szerződések kiegészítése, illetve együttműködés az ottani hatóságokkal. Másodszorban a visszaéléseket vissza kell vetni, méghozzá törvények segítségével, hiszen azt látjuk, hogy nagyon gyakran visszaélnek a szerződések szövegével, és preferenciális környezetet alakítanak ki kétoldalú adóhálózat, illetve az adóhatározatok témájában is előre kíván lépni a holland kormány. Az OECD BEPS jelentése megszületett október 5-én, és ezután a holland kormány megerősítette azt, hogy ezt támogatja, támogatja a közös jelentéstételi standardot, az automatikus információcserét, az átláthatóság növelése érdekében, illetve az országjelentéseket is fölkarolja. Az európai elnökség nevében a kormány kompromisszumokat szeretne tető alá hozni, illetve minden európai ország számára megoldást keres, akik szeretnék ezt a kérdést megoldani, mindeközben egyenlő játékteret biztosítani és vonzá, vonzóvá tenni az Európai Uniót a külföldi vállalkozások számára. Ami pedig a képviselőházat illeti, többségi álláspontot alakított ki a holland parlament, és itt hat javaslatot, hat gondolatot szeretnék megfogalmazni, amelyek relevánsak lehetnek a mai vita során. Először is, a képviselőház azt kéri a kormánytól, hogy fejlesztenek ki egy tervet, mely szerint a holland befektetési környezetet vonzóvá kell tenni a nemzetközi vállalkozások számára, méghozzá teljesen. Másodszorban azt kérték, hogy az ATAP csomagot két részre kellene bontani, egy OECD részre, illetve egy Európai Uniós részre, amely megfelel a német javaslatnak, amelyet az ECOFIN február 12-i ülésén nyújtottak be. Harmadsorban a képviselőház azt kéri, hogy hatástanulmány készüljön a következő komponensekre vonatkozóan a BEPS irányelv keretében. Ez megfelel a finno finn, luxemburgi és belga javaslatnak többek között, amelyek javaslatok szintén a február 12-i ECOFIN tanácsülésen születtek meg. Negyed sorban a képviselőház azt kérte a kormánytól, hogy próbáljon az ATOP témájában megállapodásra jutni az ECOFIN tanács keretében, tehát még ebben a fél évben a holland elnökség alatt. Ötöt sorban a képviselőház megerősíti a kormány erőfeszítéseit, miszerint Európai Unió szerte ki kell terjeszteni az országjelentések rendszerint, hatod sorban pedig támogatják az adóparadicsomok fekete listájának kialakítását, és ezzel kapcsolatban a szankciók megfogalmazását. Tehát ez volt a képviselőház javaslata. És végül, ami a Panama dokumentumokat illeti, ugye a legutóbbi fejlemények ezek, ezek nem a multinacionális cégekhez kapcsolódnak, hanem a magántőkéhez, amelyet kiszerveztek, máshová helyeztek. Nagyon sok esetben az a feltételezés, hogy hiányzik az átláthatóság. Ezek az eszközök nem láthatóak az adóhatóságok előtt, és ezért az adócsalás esete állhat fönn, amelyet a büntető törvénykönyv keretében kell megvizsgálni. Tehát itt teljesen másról van szó, mint a nemzetközi vállalkozások számára kialakított pozitív üzleti környezetről. Hölgyeim és uraim, zárásképpen ismét szeretném elmondani, hangsúlyozni, hogy milyen fontos az, hogy tanuljunk egymástól a mai nap során. Hiszen folytatni kell a nemzetközi együttműködést, ez létfontosságú, hiszen az alapvető probléma az, hogy az adógyi rendszerek nem kapcsolhatóak össze megfelelően a jelenlegi piacon, és ezt, ezt a problémát csak közösen oldhatjuk meg. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm ezt a beszédet, illetve a holland védekamernek a nagyon precíz javaslatait, amikről ön most beszélt. Most megadom a szót Stephen Questnek, aki főigazgató az Európai bizottságnak. Thank you very much, uh, President Köszönöm szépen, Lamassoure elnök úr, hölgyeim és uraim. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek önökkel ma, hogy megvitassuk azt a kampányt, amit igazságosabb, hatóikonyabb és versenyképesebb adózásért folytatunk Európában. Azért vagyok itt, hogy a társasági adózásról és a multik adózásáról beszámoljak a bizottság végéről. Erre fogok koncentrálni, de látták, hogy lehetetlen kikerülni a Panama papírok témáját, hiszen ezek az offshore rejtett alapok nagy hírt keltettek. Úgyhogy először erről mondanák néhány szót. Először is azt gondolom, hogy ez az ügy megmutatta, hogy mennyire fontos, hogy EU és globális együttműködés legyen az adó visszaélések megakadályozása érdekében. Az, hogy az EU elfogadjon egy kötelező keretet, amely átvilágítja az egyéni számlákat, a tényleges tulajdonost és a banki gyakorlatokat. Amikor ez a keret megvalósul és működik, akkor már nagyon nehéz lesz az adó elkerülőknek, hogy elrejtsék a pénzüket külföldön. Legalábbis az EU-ból. És az uniónak az az erőssége, hogy a nemzetközi partnereket is együttműködésre kényszerítheti a különböző globális fórumokon. Azok az országok, akik nem igazán akarják ezt, vagy kifejezetten visszautasítják a jobb adókormányzás elképzelését, azokra létrehozunk egy új EU-s fekete listát. A második dolog, amit szeretnék hangsúlyozni a Panama papírokkal kapcsolatban, ezek az információk azt is megmutattak, hogy az EU adórendszerében vannak még hiányosságok, amikkel foglalkozni kell, ha sikeresek akarunk lenni. A bizottság már együttműködik a parlamenttel, tagállamokkal, OECD-vel és más nemzetközi partnerekkel, különösen a G20-akkal, annak érdekében, hogy a védelmi vonalunkat erősítsük. Szeretném meg méltatni a parlamentnek az erőfeszítéseit ezen a téren, hogy a politikai ösztönző erőt fenntartják. Pénteken Amsterdamban az európai pénzügyminiszterek találkoznak majd az informális ecofin és ott majd megvitatják a Panama papírokat és az EU megfelelő válaszait, és akkor a bizottság utána minden tagállamot politikai elköteleződésre kér majd. Ha azonban arra koncentrálok, hogy a társasági adó elkerülés hogyan alakul, elég sok a bizonyíték arra, hogy a politikai kötelezettség és a jó kezdeményezések eredményt hozhatnak. Az elmúlt évben Három nagy csomagot terjesztettünk be a bizottság részéről az igazságosabb adózás érdekében. Megpróbálunk egy holisztikus megközelítést megvalósítani, és minden egyes területet lefedni. Például új átláthatóságot valósítottunk meg a tagállamok között, az adóra vonatkozó szabályokat illetően, és az információt illetően ez szolgálja a CBCR, az ország ok egyéni jelentései. Múlt héten nyilvánossá váltak ezek a jelentések a multinacionális cégek tevékenységéről is. A parlament mégis ezt kérte, és ez most teljesült. Aztán jogilag kötelező adó elkerülés elleni intézkedéseket hoztunk az adóalap erózió ellen, és az olyan típusú berendezkedések ellen, amire fény derült a Panama papírokban. Aztán a transferárképzés és a preferenciális rezsimeket illetően is hoztunk szabályokat. Én hiszek benne, hogy ezek az intézkedések elősegítik, hogy az állampolgárok, a vállalkozások és a tagállamok érdekében javítsunk az adózási kereteken. Három külön célkitűzésünk volt ezen a területen. Az első a hatékony adózás az EU-ban. Annak érdekében, hogy minden egyes társaság adót fizessen, ha van profit. Amikor hatékony adózásról beszélek, ez nem minimális adórátákat jelent, hiszen ez nemzeti szuverenitási terület, ezt tiszteletben tartjuk, de amikor egy tagállam dönt ebben az ügyben, akkor ez be is kell, hogy tartassa, anélkül, hogy beadja a derekát az agresszív adótervezésnek vagy a nyomásnak. Tényleg ez is az egyik célunk. A második célkitűzésünk az, hogy egyenlők legyenek a feltételek minden társaság és tagország számára az EU-ban. Jelenleg egyes tagállamok úgy védik az adó alapjukat, vagy úgy védekeznek az adó elkerülés ellen, hogy azt meggyengíti a szomszédok politikája. Ugyanakkor a kicsi és helyi vállalkozások hátrányba kerülnek. A ö, profit áthelyezést folytató multikkal szemben. Mi úgy gondoljuk, hogy a helyi hazai cégek 30%-kal magasabb adót fizetnek, mint a multik, mert ők, a multik követik el az adóelkerülést. Tehát az a célunk, hogy egészséges terepet teremtsünk, de ehhez szükség van arra, hogy mindenkit egyenlően kezeljünk. Mi a harmadik célküz- célkitűzésünk? Versenyképesség fokozása az egységes belső piacon. Jelenleg a társasági adószabályai, ezek idejét múltak és eltérnek, ez administratív jogi bizonytalanságot és szükségtelen költségeket teremt a határon átnyúló vállalkozások számára. Stabilitás, biztonság és az üzletkötés megkönnyítése, ez nagyon fontos eleme a versenyképes gazdaságnak, de ezt csak az együttműködő tagállamokkal érhetjük el, koordinált, átlátható módon. Ez különösen fontos most, hiszen a tagállamok most teljesítik az adóalap erózió és nyereség átmentésével kapcsolatos kötelezettségeiket, ez a BEPS. A BEPS területén példamutatással kell vezetni a tagállamoknak. De ugyanakkor, ha minden egyes tagállam 28 a különböző megoldást találnak, akkor nyilván megütköznek ezek a politikák, jobb bizonytalanság alakult ki, és új akadályok a vállalkozások számára. Figyelme véve, hogy az EU egységes belső piac, egységes szabadságjogai vannak, nem hagyhatjuk ezt figyelmen kívül, és pontosan az a célja a kezdeményezéseinknek a parlamenttel összefog, vagy biztosítsuk a kiegyenlített terepet. Persze, nagyon fontos a kompetenciák figyelembevétele, és ezért elismerjük a tagállamok szuverenitását, akik szabadon megvalósíthatják a saját rezsimüket. A szubszidiaritás és az arányosság, ezek nagyon fontosak ahhoz, hogy igazságosabb és versenyképesebb adóztatást hozzunk létre. Ehhez azonban kötelező érvényű EU-s jogalkotás kell, különösen amikor veszélybe kerül a belső piac, vagy határon átnyúló kérdésekről van szó. Nemrég meghoztuk az átláthatósági kezdeményezéseket, ezeket most elfogadták a tagállamok, és az adóelkerülés ellen is határozatot hoztunk januárban. De mindig optimum megoldást szeretnénk találni a tagállam számára ezért születtek az ajánlások az adóvisszaélés ellen a kétoldalú adóegyezmények keretében. A koordináció néha elég ahhoz, hogy elérjük EU-s szinten a célokat. Például 2015-ben a tagállamok önkéntesen vállalkoztak arra, hogy az úgynevezett patent boxes-nak a kitételeit betart, betartják, és a kutatásfejlesztést ennek megfelelően végzik. Ez sikeresnek ígérkezik, úgyhogy még értékeljük a folyamatot, társértékelése folyik, és úgy tűnik, hogy az önkéntesség itt megfelelő megoldás. Amit én megpróbálok, az az, hogy ismertessem, hogy a csak mit tesz az igazságos adózás biztosítása érdekében az EU-ban, Létrehoztuk az úgynevezett közös konszolidált társasági adólapot, a CCCTB-t, illetve létrehozzuk. De a bizottság ugyan javasolhat intézkedéseket, de ha nem fogadják el, és nem hajtják végre, akkor nem sokat érünk el. Úgyhogy mindenki, aki teljesíthet ezen a területen, velük együtt kell működnünk. Az Európai Parlament egy ilyen fél, hiszen ez egy valós vezető erő, ez a ház, és a nemzeti parlamentek hasonlóan befolyásos szerepet játszanak, úgyhogy kérem, hogy éljenek ezzel a szerepükkel, folytassanak politikai dialógust a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között. Az otthoni politikai helyzetben elfogadtathatják gyorsan, és végrehajtathatják ezeket a reformokat. Ebben a szellemben hagy hangsúlyozzam, hogy a bizottság mindig szívesen meghallgatja a tapasztalataikat és új javaslataikat, úgyhogy kérem, vegyék fel a kapcsolatot, ha van ilyen javaslatuk, és hát már szívesen meghallgatom ma is ezeket. Még egyszer köszönet Lamaszúr úr önnek és a szakbizottságnak, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. Köszönöm. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Donc. Köszönöm, főigazgató úr. Most akkor következnek a, következik az eszmecsere rész. Négy szakbizottsági elnök van itt, ő utánuk, adom meg a szót mindazoknak, akik szót kérnek. Ezt kérem, hogy írásban jelezzék, tehát kaptak egy kis papírt, amit kitöltve kérnek, kérhetnek szót. A sorrend pedig úgy lesz, hogy egy nemzeti parlamenti, egy európai parlamenti képviselő. Először Krisztos Gialas úrnak adom meg a szót, aki a költségvetési egyensúly, illetve pénzügyi szakbizottság elnöke a görög parlamentben, és ő 5 percet kap. Gialas úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Egy nagyon komoly témáról beszélünk, és hatalmas problémákat okoz ez az egész Európai Unióban, minden tagállamban, és az egész világon. Az adó elkerülés, és az, hogy ezzel hogy birkóznak meg a világon, ahonnan kiáramlik az adó, ez hatalmas problémát teremt a versenyképesség területén, másrészt viszont vagyonokat halmoz fel. Hiszen, ha valakinek esélye nyílik rá, hogy lophat, és elteheti az adókat, akkor azt meg is teszi. Úgyhogy az Európai Unió létrehozta az EMU-t, de 16 évvel később most már nincsen igazából gazdasági unió, csak pénzügyi unió. Én úgy gondolom, hogy mindennel, ami most napvilágra került, a Panama Papers-öket illetően, ez most nagyon jó esély arra, hogy beszéljünk arról, hogy komolyan mit tehetünk, milyen intézkedéseket különösen a kereskedelem területén. Én azt mondanám, hogy az adó értéke nagyon fontos, hogy megállítsuk az adóelkerülést a versenyképesség érdekében, de ez a tagállamok feladata, az együttműködés feladata. Δύο επίπεδα, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρατών Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και εκτός. Όμως όλη αυτή η φορολογική παράδειση δημιουργούν nagyon fontos, hogy leszámoljunk az adóparadicsomokról. Ez nagyon fontos, hogy ezek nagyon nagy mennyiségű összegek, amelyeket kimentenek ilyen adóparadicsomokba. Nem szabad esélyt adni ezeknek a csalóknak, és ilyenkor megvonjuk a szomszédos országoktól is az esélyt, hogy megfelelő politikát folytathassanak. Erre példa például Görögország. A fekete pénzeknek az átmentése, az adó elkerülés, ez magától nem történik meg, ebben részt kell, hogy vegyenek a bankok is, és részt is vesznek. Ezért fontos nagyon, hogy az EU-ban szabályok szülessenek, hogy leszámoljunk végre, és betömjük ezeket a csatornákat, hogy nem mozogjanak a fekete pénzek többet. Én úgy gondolom, hogy egy hatékony rendszer, annak kell, hogy legyen egy jellemzője. Az, hogy összehangoljuk a politikáinkat, és tényleg az Európai Unióban, uniós szinten tervezzük meg ezt, hiszen pontosan ez lenne most a cél. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, az információ áramlása, közvetlen információ áramlása van szükség. A társaságok tájékoztatásról, és ehhez nagyon fontos a közös alap. Mit jelent ez? Minden egyes társaság, vállalkozás tartsa a kapcsolatot a tagállamok adóhatóságaival, de legyen közös adóbázis, amelyből azonnal lehet lehívni információt az intézkedésekről, amelyeket foganatosítottak az Európai Unió tagállamaiban és az Unióban. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! az Európai Unió kiteljesítése gazdaság és monetáris szinten nem valósulhat meg úgy, hogyha az egyes társaságok más is más szabályokat követnek. A második fázisban a közvetlen adózás területén kell, hogy legyen egy minimális és egy maximális adókötelezettség annak érdekében, hogy minden egyes tagállam a saját politikáját bizonyos határok között kialakíthasson. Az az üzenetünk, hogy az Unió közösen dolgozik, és nem hagyja a fekete pénzek átcsoportosítását, átmentését. Én remélem, hogy ne csak irányelvek szülessenek, hanem gyorsan lépjünk, és minden egyes országban eredményt érjünk el. Köszönöm szépen! Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je donne... Köszönöm, elnök úr. Most pedig megadom a szót Massimo Mukettinek, aki az olasz Iparkereskedelmi és Idegenforgalmi Bizottság elnöke. Ön is öt percet kap. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák. Az Európai Parlament től, illetve az Európai Bizottság fellép a multicégek agresszív adótervezési stratégiája és adóelkerülése ellen. Ugyanakkor oda kell figyelni a versenyképességre is. Eh, hiszen ezek, az, ezek, a cégek, ezek a cégek arra törekszenek, hogy az adó alapot csökkentsék azokban az országokban, ahol egyébként tevékenykednek. Ez adóelkerülés. Alapvetően ehhez kihasználják azt, hogy a, az adott cégnek a székhelye máshol van. Figyelmeztettek bennünket, hogy egyoldalú jogalkotással nem érünk célt, Együtt kell működnünk az amerikaiakkal, illetve más fejlett gazdaságokkal, ahogy arról Lamaszúr úr is beszélt, de azt gondolom, hogy fennáll a veszély, hogy mindez ürügyé válik, hogy ne tegyünk semmit. Jelenleg a helyzet ugyanis nincs hatékonyan kezelve. A bíróságoknak fel kell lépniük. Milánóban például a Google, Amazon, Facebook és egyéb cégek ellen indult egy vizsgálat, egy vizsgáló bíró felügyeletével. Ebben a vizsgálatban szorosan együttműködik az ügyészség a, az adóhivatallal. Itt több milliárd eurós értékekről van szó, és a vizsgáló bírók gyakorlatilag azt a szerepet kénytelenek eljátszani, amit a nemzeti és európai politikusok kellett volna, hogy eljátszanak. Azok a választási lehetőségek, amelyek európai szinten rendelkezésre állnak, azok lehetnek hasznosak, de félő, hogy vagy megkésve, vagy egyáltalán nem lesznek ezek a tennivalók meglépve. A, leg, az a, probléma alapja az az adóalap csökkentése, és az Olaszországban elkészült bírósági anyagokban is ilyen hivatkozások szerepelnek dei price per finire i ruling inter... E emellett egy másik visszaélési lehetőség a vállalaton belüli szolgáltatások transferárazása. Ugyanakkor a korábban alkalmazott definíciók nem felelnek meg egy sokoldalú modern nemzetközi cég gyakorlatának. Nem elegendő ugyanis felosztani az adóalapot egy multinál a különböző tevékenységi országokra, ugyanis nagyon sok mindent adnak ezek a cégek, mármint árulnak, mint terméket. Gyakran ezt az interneten teszik, és az ilyen eladásoknál pedig a pénzt adóparadicsomokba áramoltatják. Nyilvánvaló, hogy egy adóparadicsomnak a haszna, ha európai országról van is szó, nem hasonlítható össze azzal a kárral, ami a többi országban eh, bekövetkezik. Jelenleg mi olyan intézkedéseket kívánunk tenni, amelyek célja a produktív eh, gazdaság támogatása, illetve az adó alap megvédése és kibővítése, felmerülhet az a kérdés, hogy nem jött el az ideje annak, hogy az online tevékenységeket, nevezetesen azokat, amelyek ténylegesen Olaszországban történik a vásárlás, ott köteleznénk a cégeket, hogy egy áfa számot szerezzenek be, illetve az adott országba, nevezetesen Olaszországba is letelepedjenek, vagy ennek az alternatívája az, hogy egyfajta kompenzáló jellegű adóbefizetésnek feleljenek meg. És akkor befejezve, Olaszország természetesen nem készül egyoldalú lépésekre, hanem együttműködik a partnereivel. Köszönöm, elnök úr. Most pedig megadom a szót Bánki Erik úrnak, aki a Magyarország Gyűlés Gazdasági Bizottságának elnöke. Tessék! Köszönöm szépen a szót, tisztelt <clears throat> elnök úr, tisztelt bizottsági tagok! Engedjék meg először is, hogy a Magyarország Gyűlés Gazdasági Bizottsága nevében megköszönjem a meghívást és azt a lehetőséget, hogy egy ilyen fontos konferencián részt vehetünk, és megoszthatjuk tapasztalatunkat, véleményünket az Európai Uniós tagországok jelenlévő képviselőivel. Azt gondoljuk, hogy nagyon fontos kérdés az adó elkerülés lehetőségének a szűkítése, illetve adott esetben a megszüntetése, de ez egy nagyon komoly kihívás elé állítja valamennyi, valamennyi nemzeti parlamentet, hiszen a multinacionális vállalatok olyan komplex adóstruktúrát alkalmaznak, amelyekkel nehezen követhető egy adott országban megtermelt nyereségből a leképződő eredmény és annak az adófizetési kötelezettségnek a teljesítése. Nyilvánvalóan, ahogy előttem felszóló kollégáim is jelezték, az a legfontosabb dolog, hogy csökkentsük az adóalap csökkentési lehetőségek, vagy szűkítsük az adóalap csökkentési lehetőségek körét, és végső soron el tudjuk érni majd azt, hogy az értékteremtés helyén történjék meg az adóztatás. Engedjék meg, hogy egy példát mondjak önöknek. Magyarországon komoly problémát okozott ez a helyi iparőzési adó bevételek tekintetében ez a gyakorlat, hiszen a több telephelyjel eh, rendelkező vállalkozások aszerint számolták el a költségeiket, és aszerint adóztak, amely településen a legkisebb mértékű volt az iparőzési adó szintje. Ezt sikerült megszüntetnünk azzal a jogszabályi háttérrel, miszerint azon a településen, ahol az értékteremtés történik, az adott település vonatkozó szabályzatai szerint kell adózniuk, nem csökkenthetik le azt az adóalapjukat, amit az ott teremtett érték kapcsán halmoztak fel. Azt gondoljuk, hogy az állam szempontjából hatékonynak kell lennie annak a szabályozásnak, amely megtiltja vagy korlátozza az adólekerülés lehetőségét, de ahogy szintén holland és olasz kollégám is jelezték, e, olyan kedvező adókörnyezetet kell teremtenünk, amely nem sarkalja arra a vállalatokat, hogy e, az adott országból eltüntessék az adót. Mi Magyarországon ennek eleget tettünk, hiszen az 500 millió forint árbevétel alatti cégeknek a társasági nyereségadó szintje ma 10 százalék, az ennél nagyobb árbevételrel rendelkező cégek esetében pedig ez 19 százalék. Azt gondoljuk, hogy ez elegendő ahhoz, hogy kiszámítható és kedvező adózási környezetet tudjunk teremteni. Nagyon fontos lenne a tagállami adóhatóságok közötti információáramlás biztosítása, és annak a minél hatékonyabbá tétele, további erősítése. Nagyon fontos kérdés, amit szintén olasz kollégám említett, a globális internetes vállalkozások adóztatási kérdésköre főleg azoknak a kereskedő cégeknek, amelyeknek nagyon nehéz nyomon követni az árumozgását, és kétségtelen módon így még nehezebb az adózás helyének a megállapítása, és az ott az adott országban, ahol a termék értékesítés történt, az adott országban az adófizetési kötelezettség kirovása. Magyarország elkötelezett az együttműködésben Ezügyben nem csak az Európai Uniós tagállamokkal, hanem az OECD-vel is folyamatos egyeztetésben vagyunk, és szeretnénk azt, hogyha minél rövidebb időn belül minél hatékonyabb együttműködés tudna kialakulni. Nyilvánvalóan úgy, hogy az adózás szintjének megállapításában a nemzeti parlamentek szuverenitása megmaradhasson. Magyarország kormánya és egyben parlamentje is eltökélt annak érdekében, hogy felülvizsgáljuk azokat a jogszabályi kereteket, amelyek a közös hatékony fellépés érdekében szükségesek. Tehát ha minden rövidebb úton meg tudnak születni azok a jogszabályi javaslatok, amelyek egy egységes európai szabályozást teremtenének meg az adóelkerülések szűkítése, illetve megszüntetése érdekében, akkor a magyar parlament és Magyarország kormánya is eltökélt abban, hogy e, a saját jogszabályait rövid időn belül hozzáigazítsa az új szabályozáshoz. Azt gondoljuk ugyanakkor, amit még egyszer szeretnék hangsúlyozni, hogy ez a fajta együttműködés, ez nem írhatja felül azt a szuverenitást, amely az egyes tagországok adó szintjének, adózási szintjének a megállapítására vonatkozik. Azonban nagyon fontos az átláthatóság, mi ennek érdekében komoly lépéseket tettünk az előző években, olyan online rendszert vezettünk be egyre több területen, amelynek következtében az adóbefizetési hajlandóság sokkal eh, szigorúbb lett, és sokkal nagyobb bevételekre tettünk szert. Sok sikert kívánok mindenkinek, köszönöm, hogy meghallgattak. Merci beaucoup. Köszönöm. És végezetül megadom a szót Greg Zsegors Bierecki úrnak, aki a lengyel szenátus költségvetési és államháztartási bizottságának az elnöke. panu Köszönöm szépen, elnök úr. Először is az elnök úrnak köszönetet szeretnék mondani, hogy megszervezte ezt az ülést. Köszönetet szeretnék mondani a holland soros elnökségnek is, hogy ezt a fontos problémát most megpróbálja megoldani tény, hogy a nagy multinacionális cégek minden kiskaput és lehetőséget kihasználnak arra, hogy az adót elkerüljék. Ezt elég negatívan látják Lengyelországban az állampolgárok. Például vannak olyan nagy kereskedői hálózatok, amelyek alig adóznak, vagy egyáltalán nem adóznak, Nos, ez a jelenség egy külön témát képzett a választásokon, és a koalíció, mely most kormányoz Magyarországban részben ezért is nyerte meg a választásokat, mert ez ellen próbál fellépni. Nos, a társadalmi jólét nagyon függ az adózás mértékétől. Ezért aztán üdvözöljük azt, hogy az Európai Bizottság intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy rákényszerítse a nagy cégeket arra, hogy az Európai Unióban adózzanak. Az, hogy mennyire lesznek hatékonyak a, vállal- a változtatások, hát ez attól függ, hogy hogyan működnek együtt a tagállamok. Üdvözöljük, hogy az Európai Bizottság célul tűzte ki, hogy a vállalatok, társaságok adózását ott valósítsák meg, ahol valóban a gazdasági tevékenységet folytatja a cég. Ez nagyon fontos. Ezen kívül. Az Európai Bizottság további javasolt intézkedéseit is nagyon pozitívan látjuk, de meg kell, hogy mondjuk, hogy vannak olyan javaslataik, amelyek nagyon összetettek, és ö, nagyon széles körben hatást gyakorolnának az egyes tagállamok gazdaságára, ezért aztán nagyon nehéz lesz ezeket megvalósítani. Például a KKT, a közös konszolidás társasági adólap. Nos, meg kell, hogy mondjuk hogy mi üdvözölnénk azt, hogyha lépésenként vezetnénk be ezeket az intézkedéseket. Most az, hogy a multinacionális cégekre kötelező jelleggel vezessünk be szabályozásokat, azért erről még érdemes lenne hatástanulmányokat tanulmányokat készítetni. Ezek nagyon konkrét tanulmányok lehetnének, amikből kiderül, hogy milyen hatása várható a szabályozásnak. De Lengyelország nem támogatja azokat a javaslatokat, amelyek a szolgáltatás szabadságát, amely a szerződésben le van fektetve, korlátoznák. A kollégák a közvetlen adózás harmonizációját említették azért emlékezünk arra ezzel kapcsolatban, hogy a tagállamok az, akik szuverén módon megszabhatják ezt. Ezért aztán talán nem kötelezettségekről kellene beszélnünk, hanem ajánlásokról. Nagyon örülünk annak továbbra is, hogy az EB olyan jogszabályjavaslatokat terjeszt be, amelyek ezt a célt szolgálják, de továbbra is úgy gondoljuk, hogy rendszerszerű elemzésekre lenne szükségünk ez ügyben. Lengyelországban például teljesen biztos, hogy ehhez egy hosszabb időszakra lesz szükségünk. Aztán végül, de nem utolsó sorban, támogatjuk azt, hogy az irányelv az automatikus információ cserét illetően az úgynevezett country by country reporting alapon, az országról országra való jelentés alapon folyam. A lengyel szenátus azt támogatja, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a kitűzött célokat elérjük. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Most pedig a két társraportőrnek adom meg a szót. Két perc mindenkinek elég lesz. E, arra adnám a szót, hogy elmagyarázzák, hogy mit várnak önök ettől a mai eszmecserétől, illetve milyen kérdőjelek fogalmazódtak meg önöknek, önökben. Tessék. Köszönöm, elnök úr. Először is e, én társraportőrként meg szeretném köszönni a nemzeti parlamentek képviselőinek, hogy eljöttek ide és beszélgetnek velünk erről a nagyon fontos kérdésről. És, de nagyon érdekes kérdésről van itt szó, mert az adó ráta meghatározása egyértelműen nemzeti kompetencia, ugyanakkor a globális gazdaság helyzete azt mutatja, hogy a nemzeti kompetenciák is nehezen valósulnak meg, mert ezek ellen hat az adóelkerülés, illetve az adócsalás, láttuk ezt a Panama Paperseknél is, ehm, és ehm, Nekünk nemzeti parlamenti képviselőknek, illetve európai parlamenti képviselőknek az a feladatunk, hogy az eltökéltségünket megújítsuk, és begyűjtsük azt az adót, amit beszeretnénk gyűjteni, és ezzel megvalósuljon az adó igazságosság a polgárok és a cégek körében is. Mert ahogy a bizottság is elmondta, a kis és középvállalkozások adóterhelése 30%-kal is magasabb lehet, mint a multiké, ami azt jelenti, hogy de facto tisztességtelen verseny valósul meg a társadalom egy jelentős szegmensében, a KKV körében, amelyek egyébként a legtöbb munkahelyet teremtik, és pont egy olyan időszakban, amikor munkahelyteremtésre van szükségünk. A Panama Papers eh, kapcsán azt kell leszögezni, hogy nagyon sok dolgot kell még az átláthatóságról, az országok közti együttműködésről megtanulnunk, ahhoz, hogy a tényleges adózás megvalósuljon. Új szabályokra van szükség, ebben az Európai Uniónak határozott szerepet kell játszania, hogy ezek a szabályok ténylegesen be is legyenek tartva. Itt most csak két percet kaptam, de nagy várakozással tekintek itt az eszmecsere elé, és azt remélem, hogy mindenki a saját területén majd tesz annak érdekében, hogy megfelelő eredményeket térjünk el. Úgy gondolom, hogy a, a Swiss Leaks, a Panama Papers és ezek a botrányok is megtámogatnak bennünket ezekben az erőfeszítéseinkben, és én is szívesen válaszolok majd esetleges kérdésekre. Köszönöm, most pedig a másik raportőr, Mikhail Teurer következik. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák, a nemzeti parlamentek részéről először is szeretném hangsúlyozni, illetve nemzeti parlamenti képviselőjéhez szólva szeretném hangsúlyozni az önök látogatásának a fontosságát, mert úgy gondolom, hogy csak akkor érhetünk el eredményeket, hogyha együtt működünk. Ahogy én már el, előadója voltam a Taxe 1 és a Taxe 2 különbizottságok jelentéseinek is, és úgy látom, hogy a 28 nemzeti adórendszer átlátása, amelyek egyébként helyenként túl komplexek, önmagukban könnyűvé tették a különböző kiskapuk kialakulását a multik számára, hogyha ezt a gyakorlatot be akarjuk fejezni, akkor egy közös piacra van szükség, bizonyos közös szabályokra, ugyanúgy, ahogy van egy közös piacunk az áruk és szolgáltatások vonatkozásában. Az Európai Unió már kötelező jellegű jogszabályt hozott az automatikus adatcserére. Itt most ezen túlmenően egy közös konszolidált adó alap jogszabályra is szükség van, amely azt eredményezné, hogy legfeljebb az adórátákban lenne verseny mert az adó alap az ugyanaz lenne. E, és e, érdemes megfigyelni itt az adózást elkerülő, illetve a kettős adóztatást elkerülő szerződések szerepét, e, valamint azt, hogy a LuxLeaks, illetve a Panama Papers kapcsán milyen megállapítások születnek. Mi úgy gondoljuk, hogy az Európai Unióban keletkező minden jövedelmet legalább egyszer az Európai Unióban kell megadóztatni, most hogy ez egy exit tax, vagy egy másfajta adó, az egy részletkérdés. Én is érdeklődéssel fogom hallgatni a kollégákat, azzal a céllal, hogy remélem, hogy együtt fogjuk tudni megvalósítani a BEPS projektet, eh, ugyanis a nemzeti célok is eh, kevésbé valósulnak meg, hogyha agresszív adótervezés eh, történik, illetve ez lehetséges. Köszönöm, mondja az elnök. Most akkor következik az eszmecsere. Én először annak a két országnak a képviselőinek adom meg a szót, akik írásbeli, írásbeli anyagot is küldtek a Lordok háza részéről, Lord Stanford Lord Davis of Stanford uh, kap szót. Külön örülünk, hogy uh, egy régi barátunk itt van, uh, Lord Davis, három perc. Thank you very much and thank you to the commission. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és köszönöm szépen a bizottságnak, illetve az elnökségnek a lehetőséget, hogy eszmecserét folytathassuk. Egy-két esetleg negatívnak tűnő megjegyzéssel kezdeném, aztán majd pozitív hangokat is fogok megütni. A dokumentumokat illetően némi nyelvi kavalkádot látok, hiszen adóelkerülés és agresszív adótervezés szerepel a szövegben, de itt esetleg tautológiát tapasztalunk, hiszen ugyanarról van szó, vagy ha van különbség, akkor mi a különbség a kettő között? az adó elkerülés illegális, de nem igazán látjuk, hogy milyen kritériumok alapján különböztetjük meg az adó elkerülést, illetve az adótervezést az egyik oldalon, illetve az adócsalást. Jó lenne tehát erre vonatkozóan némi tájékoztatás. Ezeket, ezeket pontosan kell definiálni. És itt azt hiszem, hogy gyakorlati zűrzavar áll a háttérben, például költségvetési kérdések. Ideális esetben az adózás Európai Uniós hatáskör lenne, de hogy már hallottuk, nem EU-s hatáskör, hanem tagállami. És veszélyes lehet az EU számára az, hogy úgy tesz, mintha meg tudná oldani egy problémát, amikor nem tudja, ezzel esetleg némi elvárásokat támaszt, és aztán csalódást okoz. Az adó elkerülést meg kell különböztetni az adócsalástól, e, meg kell ezt akadályozni, de ezt a nemzeti adószabályokkal tehetjük meg. Például adóelkerülési szabályok bevezetésével ez történt meg az Egyesült Királyságban sok-sok késlekedés után. A Google és a Starbucks jól ki is használták ezt az eddigi hiányosságot, most azonban megvannak a szabályok, amelyek keretében az adóhatóságok megvizsgálják a tranzakciókat, és megnézik, hogy esetleg ezt adózási szempontból kihasználható, kihasználják-e, vagy sem, megfizetik-e az adókat, vagy sem. De hát ez nem az Európai Unió hatásköre, hanem tagállami hatáskör, és ezt nyilvánvalóvá is kell tenni. Ami pedig a pozitívumokat illeti, ugyan az adó területén aggódom az Európai Uniós fellépés miatt. Mégis szerintem pontosan az Európai Unió az, amely vagy aki az átláthatóság területén határozott lépéseket hozhat, tehát a közzétételi és átláthatósági dokumentumok, illetve irányelvek nagyon hasznosak lennének. Aztán, ami a dokumentum első oldalát, első bekezdését, illetve negyedik bekezdését illeti, Itt arról van szó, hogy az adózás mennyire nyilvános, vagy mennyire nem. Itt ismét ellentmondás húzódik a magyarázat, illetve a törzsszöveg között. Hogyha jól értem, akkor ezt az információt nem adnák közzé, nem lenne nyilvános, szerintem ez hibás. Aztán, ami a 700 milliós forgalmat illeti, ez a korlát szerintem túlságosan magas, a tőzsdén szereplő cégek, legyen szó akár bármilyen cégről, nagyon sok esetben nem csak a ö, részvényesek joga, hanem az ügyfelek joga is az, hogy tudják, hol és hogyan fizetik meg ezeket a cég, ezek a cégek az adót. Úgyhogy szerintem fölül kellene vizsgálni az adóügyi szabályokat, az adóreformokat, ezeket meg kellene erősíteni, és az átláthatóság és a közzététel területén határozott lépéseket kellene tenni. Köszönöm. Köszönöm, most pedig megadom a szót a Műjének, aki az alelnöke a francia nemzetgyűlésben a pénzügyi bizottságnak. Köszönöm, elnök úr. Én is Gratulálok mindahhoz az eddig megtett lépéshez, amelyet Európa az agresszív adó tervezéssel szemben eddig meglépett. Három éve volt, hogy a G20-ak elindították a az adó alap erózió elleni fellépésüket, akkor azt hittük, hogy ez majd egy nehéz kérdés lesz az Európai Unióban, mert az Európai Unióban ugye csak egyhangúan lehet szavazni ezekről a kérdésekről, illetve egyébként is nemzeti szuverenitás alá tartoznak. De azt láttuk, hogy a tagállamok, és amióta legalábbis ez a tax bizottság működik, elég gyors sebességre kapcsoltak, Eh, ami azért is fontos, mert eh, Európának példát kell adnia a BEPS megvalósításában. Eh, először is azért, mert egy piac jó működéséhez a tisztességes verseny hozzátartozik, ami előfeltételez bizonyos olyan rendelkezéseket, amelyek ezt a versenyt szabályozzák. A másik pedig az Európai Unió alapja, a tagállamok közti szolidaritás. A szolidaritás a tagállamok között, az pedig kizárja az együtt nem működést, és én azt gondolom, hogy az adó optimalizáció kérdése Európában sok kárt okozott, és aláásta az adóügyi igazságosságot is Európában, mert ott fizették a nagy cégek az adót, ahol kicsi volt az adó, és ez, e, ezen pedig a tagállamok összevesztek. Nos, ami a BEPS megvalósulását illeti, az legyen tehát példaszerű, példaértékű Európában. Az országonkénti jelentés tételre való, arról szóló jogszabálytervezet már eleve messzebb megy, mint egy sor hasonló tervezet a világ más tájain. A, az egyik legfontosabb OECD cél egyébként a az vállalati adóalapnak a harmonizációja, ami egy elég régi projekt, és az Európai Unióban, a Monetáris Unióhoz is hozzátartozik annak előfeltétele. Ez lenne a az egyik legfontosabb előrelépés, mert ez eh, lehetővé tenné már önmagában azt egy csomó cégnek, hogy eh, megszabaduljanak az adó kötelezettségtől. Ráadásul egyszerűsíteni az életét a cégeknek, illetve átláthatóbbá tenni az adózást, eh, egész Európában. Tehát ez egyik legalapvetőbb jogszabály, aminek a, az előterjesztését várjuk és reméljük. Köszönöm. Köszönöm. Most akkor az Európai Parlament részéről Danuta Hübner az első hozzászóló. Kettő vagy három kérdezi Danuta Hübner képviselőasszony. Három percet kap képviselőasszony. Nos, azzal kezdeném, hogy az elmúlt időszakban a vállalati adózás való ügyködésünket jelentősen felgyorsította egy sor esemény, és ugye az a csomag, amit Quest úr is itt ismertetett, ez túlmutat azokon az ideiglenes kihívásokon, amelyekről itt szó volt, hanem egy talán megfelelő adórendszert alapít ki Európában, és ez is lenne a feladatunk itt. Én most néhány szót szólnék, megint csak egy olyan témáról, amiről Stephen Quest már beszélt, és úgy látom, hogy van egy jó egyensúlyi helyzet a vállalati adóztatás nemzeti és európai aspektusai között. Itt el kell találni a megfelelő egyensúlyt, tehát hogy mit kell európai szinten eldönteni, és mi az, amit nemzeti szinten kell szabályozni. Tehát itt is jó megoldásokat kell megtalálnunk. De összességében azt láthatjuk, hogy lesz egy sor eh, szakpolitikai eszközünk, jogszabályunk, amelyek eh, majd eh, segítenek bennünket, és a szakpolitikai eszközök is különböző szinten fognak érvényesülni, ami egyben feltételezi a monitorozást, illetve az együttműködést eddig nem látott mértékben a, az adózási problémák eh, megoldása érdekében nagyon sok figyelmet kell szánnunk, szentelnünk a, legot- a demokratikus legitimitásnak, különösen az adópolitikában, talán még inkább, mint más eh, szakpolitikákban, és Igaz ez az Európai Parlamentre, az európai szintre is, de természetesen a nemzeti parlamentekre is. Nekik is demokratikus legitimitást kell biztosítaniuk ennek a folyamatnak, nevezetesen annak, hogy megváltoztatjuk az adózási rendszert, tisztességesebbé, átláthatóbbá és visszaélésmentesebbé tegyük azt. Tehát ez a kettős legitimáció, amelyet a nemzeti és az európai parlamentek részvétele adna, az leginkább a politikai párbeszéddel kezdődik, és megint csak Stephen Questet idézem, illetve hozzányúlok vissza, szintén szükség van az együttműködés megerősítésére. A nemzeti parlamenteknek lesz a feladata az, hogy az OECD ajánlásokat megvalósítsák, illetve az európai irányelveket átvegyék a saját jogrendjükbe, valamint aztán monitorozzák azoknak a megvalósulását. Tehát úgy gondolom, hogy az adózás problémájának megoldása témakörében nagyon sok felelősség marad az európai, a nemzeti parlamenteknél. Köszönöm, Danuta. Most pedig a nemzeti parlamentek egyik képviselője kap szó, Pedro, Pedro Saura, aki a spanyol képviselőház képviselője, donde esta tres minutos. Desde mi punto de vista tenemos Köszönöm szépen, elnök úr. Ami engem illet, én úgy gondolom, hogy a mai világban mindig globálisak a kihívások. Ehhez, ezek megoldásához azonban globális parlamentekre van szükségük. A nemzetközi adózás azt igényli, hogy a nemzeti parlamentek globálisan gondolkozzanak. Ezért köszönetet szeretnénk mondani az elnök úrnak, az Európai Bizottságnak, a szakbizottságnak, hogy egy új nemzetközi rendszert akarnak létrehozni egy igazságosabb adózás érdekében. Én úgy gondolom, hogy megpróbálunk most kilábalni abból a szekuláris stagnációból, amely jelenleg uralkodik Európában. Úgyhogy gratulálok önöknek ehhez a kezdeményezéshez. Én Remélem, hogy sikeres lesz a munkájuk a Panama papírokat illetően is. Ez egy nagy lehetőség, hogy valóban globálisan összehangoljuk az adó intézkedéseket. A spanyol parlament egy vizsgáló bizottságot állított fel a Panama papírokról. Végül, hogy mondjam el, hogy vannak olyan kérdések, amelyek annyira fontosak, hogy most már mindenképpen előre kell haladnunk ezek ügyében. Például a közös konszolidált társasági adóalap. Lépnünk kell, meg kell ragadnunk a lehetőséget. Igaz, hogy már évek óta létezik ez az intézkedés, és évek óta lassan folyik a megvalósítása, de most már csatlakoznunk kell, és az OECD-vel együtt lépnünk kell. Aztán az Európai Unió adóparadicsom listája, a fekete lista. Itt a lehetőség, hogy megvalósítsuk ezt. Mert az adóverseny torzul jelenleg, és ez aláássa a szociális igazságosságot. Végül, az automatikus információ csere. Mi úgy gondoljuk, hogy még tovább kell mennünk, és a tényleges tulajdonosokat kell felkutatnunk. Aki ténylegesen az adó információk mögött áll. Ambiciózusnak kell lennünk, lépnünk kell, mert tényleg össze kell fognunk. Köszönöm. Le dernier point que vous avez évoqué. Köszönöm az utolsó dolog, amit ön említett, az nyilván az egyik olyan következtetés, amit le kell vonnunk a panamai iratokból. Nos, lehet, hogy rosszul ejtem a nevét, de a szót megadom Szlovénia képviselőjének, Tilen Bozic úrnak. Hvala za besedo. Mon cher collègue, pour 3 minutes. Három percet kap kollega úr. Je Szlovénia dokaj napredna na podó... Köszönöm szépen. Szeretném elmondani, hogy Szlovénia élen jár az adó szabályok tekintetében, és nyitottan állunk a változtatás előtt, már mi a, ami a reformokat, illetve a parlamenti hangulatot illeti, azt mondhatom, hogy pozitív ez a hangulat. Természetesen minket is érintett a recesszió, és nagyon fontos, hogy beszedjük azokat az adókat, amelyeket meg kell fizetni. Ahogyan elmondtam, hatékony a rendszerünk, azonban vannak problémák nálunk is, és Gondolok itt különösen az adatok begyűjtésére, gyors begyűjtésére és az adat cserére. Mire bejutnak az adatok az adóhatóságokhoz, mire ezeket feldolgozzák, és mire azonosítják a csalókat, um, addig elég sok idő eltelik, és nagyon sok modern adóhatározattal dolgozunk a jogszabályunkban, és ezek segítségével pontosan tudjuk, hogy az adófizetők mit tesznek. Van azonban egy nagyon érdekes kérdés, lehet, hogy ez provokatívnak fog hangozni, de mégis a kérdésem a következő mire megmentjük ezt a rendszert, nem avul-e el? Miről is beszélek? Adóparadicsomokról és egyéb intézkedésekről. Néha az, e, a, ezek az intézkedések mint egy 30 éves múltra tekintenek vissza, és mégis most próbálunk ezzel megbirkózni. Az információs technológia nagyon sok lehetséges választ ajánl, azonban az offshore rendszerek még mindig nemzeti hatáskörbe tartoznak. Szépen lassan átkerülnek a magán szférába, és innovatív módon próbálnak adót csalni, adót elkerülni a vállalatok. Ezzel a gyakorlattal kell megbíz, megbírkóznunk. Ezen kívül a fejlődő országokat is szem előtt kell tartani. Segítséget nyújtunk ezeknek az országoknak, azonban, hogyha az adókérdéseket megfelelően igazítanánk, megfelelően járnánk el, akkor szerintem tízszer olyan hatékonyak lennénk. Gyors fellépésre van szükség ezen a területen, és ez pedig azt jelenti, hogy gyorsan segítséget kell nekik nyújtanunk, például a gyakorlati kérdésekben. Nigéria körülbelül a GDP keretén belül 10%-os adóval számolhat, ez nem elegendő Köszönöm szépen, valóban nagyon is időszerűek ezek a kérdések, nagyon is fontosak, és a bizottság főigazgatója föl is jegyezte a kölcsönös információra csere, információ cserére vonatkozó ö, megjegyzéseit. És most pedig az Európai Parlament részéről a szocialistáknak adom meg a szót, Péter Simonnak három percre. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte... Köszönöm, elnök úr. Csatlakoznék ahhoz, amit a kollégám mondott. Először is. Hát jó, hogy itt találkozunk. Vendégül látjuk a nemzeti parlamentereket, hiszen a törvény rájuk ruházza az adórendszer kialakítását, és nem az Európai Parlamentre. Ugyanakkor viszont be kell, hogy ismerjük, hogy az egyes tagállamok külön-külön már nem oldhatják meg ezt a problémát. Együtt kell lépnünk, össze kell hangolnunk a tevékenységeinket, de ha európai szinten akarunk együtt eljönni, akkor legalább ilyen fontos az, hogy nem csak a közvetlen szomszédokkal balra-jobbra fölül lent tárgyaljunk az adószabályokról, a profit elkerülésről és másról, ne csak őket tájékoztassuk, hanem az Európai Bizottságot is teljes mértékben tájékoztassuk. Miért fontos ez? Doch gesehen, bei den Beihilfeverfahren, die jetzt durch die Kommission eröffnet wurden. Láttuk, a bizottság intézkedéseiben, hogy mennyire fontos az, hogy legyen valaki, aki a munkaköri leírása szerint a szerződés őre. Ők a rendőrség. Nekik kell ügyelniük arra, hogy minden egyes tagállam a szerződéses kötelezettségeit teljesítse. Ha ahogy ez most is megesett, nem tájékoztatja valamelyik tagállam teljes mértékben a bizottságot, akkor egyszerűen a nem tájékoztatás megvonja a bizottságtól azt a lehetőséget, hogy lépjen. És sok ilyen ö, tagállam van. Az önök kormányai nem akarják ezt, úgyhogy ragaszkodom hozzá. Akármiről is beszélünk itt, akárhogy is akarunk lépni ne felejtsék el hangsúlyozni, hogy azok, akik rálátással rendelkezhetnének mindenre, rákényszeríthetnének mindenkit, hogy betartsa a kötelezettséget. Nem új szabályokat hozzanak, csak hogy betartassák a játékszabályokat. Őket támogatnunk kell. Merci, Peter. Köszönöm, Péter. Most pedig visszatérünk a nemzeti parlamentekhez. Timo Araká kap szót. A finn képvisele, finnek képviseletében. Draw your attention. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy az adóalap erózió, illetve az adó elkerülés uh, olyan területhez tartozik, amely nem feltétlenül kapcsolódik konkrétan a vállalati szabályokhoz, ugye az elszámoltathatósághoz. A finn parlament, parlamentben a 2014-909-es irányelvről beszélünk, és Finnország tárgyalt ebben a témében itt az Európai Parlamentben, látom a finn képviselőket. Kapcsolódik ez a 38-as cikkelyhez, egy kivételes rendszer van életben Finnországban, Norvégiában és más országokban. Itt az értékpapírok közvetlen tulajdonlása kötelező, és így valós időben valós információ biztosítunk ezekről politikai vita folyik erről a kérdésről, mégis azon aggódunk, hogy az átláthatóság gyengülni fog, hiszen most nem szegregált ért, értékpapír számlákra lehet majd áttenni ezeket az értékpapírokat, az Európai Parlament munkáját üdvözöljük, illetve a bizottság és a, a tanács munkáját is, hiszen itt igazságos, igazságos adórendszert szeretnének kialakítani. Ugyanakkor Ahogyan a Panama dokumentumok is mutatják, nagyobb átláthatóságra van szükség. Sajnálatos, hogy úgy tűnik, megvan a lehetősége annak, hogy csökken az átláthatóság máshol. A rendelet pusztán két éves, mégis az egész környezet megváltozott, az ambíció szintje pedig emelkedett. Ezért azt kérem az európai intézményektől, hogy a központi értékpapír letétel, letétesekkel kapcsolatos jogszabályokat vizsgálják felül, és tegyék ezeket szigorúbbá, hiszen az átlátható pénzügyi kérdések nélkül nem lehet hatékony adópolitikát folytatni. Köszönöm. Önök tehát Finnországban egy olyan rendszert alkotnak meg, amely a teljes átláthatóságát mutatja a tulajdonjognak, eh, és eh, igazándiból az önök javaslata az, hogy ezt fogadjuk el mindenhol, illetve alkalmazzuk mindenhol. Itt igazándiból egyrészt arról beszélünk, hogy milyennek legyenek az európai ajánlások vagy jogszabályok, de valóban beszélhetünk arról is, hogy a nemzeti kompetenciába tartozó témákban, viszont a legjobb gyakorlatokat kicserélhetjük, illetve megbeszélhetjük, mi az, ami működik egyik vagy másik országban. Most pedig Ausztriába utazunk, Hubert Fuchs úr következik. Eh, Köszönöm tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, az európai állampolgárok, illetve a KKV-k fizetik az adó nagy részét, a multik pedig viszonylag keveset. Ez igazságtalan és torzítja a versenyt, ezt fel kell számolnunk. Azok az intézkedések, amelyek a tényleges adózást előmozdítják, illetve az átláthatóságot a belső piacon, ezért elengedhetetlen fontosságúak, és sürgősek. Ezért is olyan fontos az adóelkerülés elleni csomag, amely jó irányba tett lépés. Ezt azonban számos más lépésnek is követnie kell, például a CCTB, vagyis a konszolidált vállalati adóalap jogszabály, amelyet hozzá kellene kötni minimális vagy maximális adórátához is. Nyilván a tagállamok tartanák meg azt a hatáskörüket, hogy a tényleges adó szintet meghatározzák. Fontos, hogy ott róják és fizessék ki az adót, ahol az érték teremtődik. Ez lenne az egyik legjobb lépés ezen a területen. Ami az adóhatározatok cseréjét illeti, az megteremti azt az átláthatóságot, amire szükségünk van, ugyanakkor ez nem elégséges. Az adóhatóságoknak további automatikus információadásra van szükségük, illetve szorosabb együttműködésre. A multicégek, amelyek az Európai Unióban vannak bejegyezve, tehát a székhelyük az Európai Unióban van, vagy az Európai Unióban kereskednek, szintén a profitok és adózás szempontjából országonkénti jelentéstételt kell, hogy benyújtsanak. Ezt ne csak, ezt az információt ne csak az adóhatóság lássa, hanem az egyszerű polgárok is. Ez növelné a bizalmat az egyes adóhatóságok iránt is a tagállamokban az adóelkerülés ellen intézkedésekről szóló csomag, illetve azon belül az irányelv, az semleges kell, hogy legyen, az külföldi cégeknél pedig azt kell elérni, hogy azok sem tudják, se tudják elkerülni az adót azzal, hogy máshol alacsony adózású országban fizetik az adót. Nincs gazdaságilag észszerű oka annak, hogy egy cég egy adóparadicsomban legyen megalapozva. Köszönöm. Most pedig az Európai Parlament egyik képviselője kap szót. Igazándiból a nemzeti parlamentek részéről most már csak egy további képviselő jelentkezett. Tehát akik még nem beszéltek, beszélhetnek, vagy akár újra szót kaphat, mivel van időnk, e, szót kaphat olyan is, aki már e, megszólalt, tehát úgy tűnik mindenkinek van lehetősége arra, hogy beszéljen, mert e, kivételes, de most úgy tűnik, hogy van időnk. Tehát az Európai Parlament részéről az ECR frakció részéről Bernd Locke úr következik. Vielen Dank. Herr Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést, de elmegy a hangom. Ich bin aber auch nicht sicher, ob ich sprechen kann. <laughs> Még azt se tudom, hogy tudok egyáltalán beszélnem. Ez ciprusi ajándék? Mert a múlt héten Cipruson jártam. Igen, ott fáztam meg. Hölgyeim, soraim, azért nekifutok. Ez, egy ähm, eine große Übereinstimmung. Sorry, I'm, I'm, I'm afraid I'm... Nem, attól tartok, nem fog ez menni. Ne haragudjanak. Hát sajnálom. Van még valaki ebből a frakcióból? Nem, nincs. Jó. Michael Toirer. Michael? Itt vagyok. Akkor most én? Jó, akkor Tessék! Kedves kollégák, a liberálisok és demokraták frakciója részéről szeretnék arra utalni, hogy a TAXE egy szakbizottság és a BEPS projekt eredményei két dolgot jelentenek számunkra, a munkánk számára egy, egyértelmű, hogy nemzeti szinten nem tudjuk megoldani ezt a problémát. Zimon kolléga is mondta ezt már. Az agresszív adó elkerülés, az, hogy ezt egyedül le tudjuk győzni, ez illúzió maradt. Ezért az Európai Unió együtt az európai intézményekkel kötelező jellegű keretet akar megfoganatosítani. De ehhez elemeznem kell azt, hogy a BEPS ajánlásoknak a nemzeti megvalósítása elegendő-e ahhoz, hogy az agresszív adóelkerülést megakadályozzuk. A Lordok házából a kolléga már utalt rá, hogy nem egyértelmű a dokumentumban, hogy mi a különbség az adó elkerülés és az adó csalás között. Igen, mi is foglalkoztunk ezzel, csak hogy úgy gondoljuk, hogy a versenyképesség, itt a versenyképességi elemek a fontosak. Nem megengedhető, hogy 12,5%-os adóráta van Írországban, jó lenne, ha ez máshol is ekkora lenne, de ugyanakkor azt is láttuk, hogy az állami segélyvizsgálatok esetében megállapíthattuk, hogy bizonyos cégek 0,05 századra csökkenthették ezt a 12,5 százalékos adót Írországban. Nyilván, hogy torzul a verseny ilyenkor, ez aggasztó. Az Európai Unió, az Európai Bizottság, mivel ők felügyelik az adókat, pontosan ezt gondolja, nem megengedhető, hogy a cégek, KKV-k, nemzetközi cégek, akik nem akarnak adót fizetni, vagy nem tudnak kibújni az adófizetés alól, azok hátrányos eh, helyzetbe kerüljenek, hiszen az adóköltségek 25-30%-ot tesznek ki általában. Aztán a digitalizáció. Globális, digitális a világunk. Egyre nehezebb megmondani, hogy az érték, a profit hol képződik, és hát akkor így nehéz megállapítani, hogy hol adóztassuk meg. Ehhez most már tudományos segítségre van szükségünk. Talán teljesen más, teljesen eltérő adórendszerekre lenne szükségünk. Köszönöm. Merci, mon cher collègue. Alors, je donne la parole. Köszönöm. Most pedig a holland szenátus részéről Van Hey kap szót. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönjük és gratulálunk ennek a ezért az ötletért és az ülés megszervezéséért. Fontosnak tartjuk a dialógust a tagállamok és a, az Európai Parlament között. Első dolog, amit ki kell jelentenünk, hogy az Európai Unió nem áll egyedül ebben a világban. A BEPS projekt akár lehet sikeres is, és úgy tűnik, hogy a többi OECD tagállam is támogatja ezt a projektet, különös tekintettel a nagy tagállamokra, illetve OECD államokra, gondolok itt a kínai köztársaságra, népköztárságra, illetve a, az Egyesült Államokra. Ahogy önök is tudják, az amerikai adórendszer az, ami a torzításban jelenes, jelentős szerepet játszik. Az amerikai kongresszus nem változtatta még meg a vállalati adózási rendszert Amerikában. Ahogy önök is tudják, az amerikai cégeket adóztatják a világon elért jövedelmeikért, és adó jóváírást kapnak, akkor, hogyha a profitot haza telepítik. És aztán a többi, azt is tudjuk, hogy nem teszik ezt meg, eh, mert halasztani lehet az adóbefizetést, eh, ami ahhoz vezet, hogy 2000 milliárd dollárt parkoltatnak eh, adóparadicsomomban az, a, a, az amerikai cégek, amennyiben az EU a BEPS javaslatokat végrehajtja, akkor felmerül a kérdés, hogy az amerikaiak tényleg követnek-e bennünket. Mert van egy furcsa paradoxon. Európa magas adóztatása ugyanis alacsonyabb adókat eredményezne Amerikában, ami nem igazán ösztönző a számukra. Nos, aztán ami az adóelkerülési csomagot illeti, ahogy Deisenberg úr is mondta, fontos, mint ahogy a holland második házban is, tehát a képviselőházban is megtörtént, ahhoz, hogy eh, eh, a holland elnökség ideje alatt sikert érjünk el, lehet, hogy csak a BEPS intézkedésekre kellene koncentrálnunk, és nem kellene foglalkoznunk ezekkel a további intézkedésekkel, például az exit taxal, illetve a visszaélés elleni intézkedésekkel, amelyek az Európai Bizottság csomagjában is szerepelnek. Néhány dolgot azért aláhúznék. Az átláthatóság az nagyon fontos. A holland parlament már január 1 -e óta életbe is léptette a, az országonkénti jelentéstételt, illetve e, a német hatóságokkal már alá is írtunk egy megállapodást, és 23 e, fejlődő országnak pedig jeleztük, hogy e, felülvizsgálnánk a kettős adóztatást elkerüléséről szóló megállapodásunkat. Az ambíció jó dolog, ahogy a spanyol kollega mondta, ugyanakkor realistának is kell lenni. Azt tervezzük, hogy nagyon sok új szabályt hozunk létre, az adóhatóságok legyenek erre felkészülve. A kérdés az, hogy valóban fel lesznek-e, hatékonyan tudják-e kezelni a tagállamok ezeket a kérdéseket, különös tekintettel arra, hogy eddig nem működtek együtt. Mert jó dolog az automatikus adatcsere, de kellenek a köztisztviselők, akik azt meg tudják emészteni. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Az ön utolsó megjegyzését különösen okosnak tartom, mondja az elnök. És e, nyilván nem egyként jelentkezik a probléma a 28 tagállamban. A Fabio De Masi úr az európai baloldal részéről, tessék. Ich glaube, dass äh, die Leaks, Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a Panama és Luxemburg lékek segítik a munkánkat. A baloldali frakció az Európai Parlamentből köszönetet szeretne mondani önöknek, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. De van egy párhuzamos társadalom Európában, a nagy gazdag multik társadalma, és úgy gondolom, hogy az európai parlamentnek itt egy tisztító szerepet kellene játszania. De azt is el kellene fogadnunk, hogy bár eddig megfelelő lépéseket tettünk, mégsem volt eredménye. Itt a Panama papírok esete, az OECD-nek a kimutatásai, az adóelkerülések, európai tagországokról szólnak ezek, vagy Hollandiáról, hogy mennyi adó áramlik adóoázisokba. Aztán van saját házi feladatunk is, Delaware, az USA, az saját országom, Németország, akik nem akartak nyilvános regisztert a postaláda cégekről. Tehát itt nem csak az adó elkerülésről beszélünk, ez elég szörnyű magában is, hanem bűn szövetkezeti tevékenységekről, pénzmosásról például, és egyebekről. Először is a brit kolléga említette, igen, egy lépéssel tovább kell mennünk. Ami a fekete listákat illeti, 2009-ben is volt, nem volt sikeres, Moszkovicsi úr említette, hogy Portugália 75 államot vett föl a fekete listájára, Németország pedig nullát. Úgyhogy hogy fog ez kinézni egységesen? Aztán persze a több oldalú megoldások a hasznosak, de ez nem lett kifogás. Az USA-ban egyoldalúan is tettek lépéseket Liechtenstein és Svájc ellenében, úgyhogy én úgy gondolom, hogy kell egy vállalati büntetőjog. Megbüntessük azokat a bankokat, akik segítik az adóelkerülést. Aztán vonjuk vissza a banki engedélyüket. Persze konszolidált alapra van szükség, Hát, hogy hogy dolgozzuk ezt ki, ezt nem tudom, hogy a közgazdászok megteszik, de nem lehet megtenni, hogy a Google-nek Hollandiában például csak egy üzenetrögzítője van, de úgy gondolom, hogy számolnunk kell azzal, hogy egy ideig fokozódik ez a fajta helyzet még. Köszönöm. Merci, mon cher collègue. Alors, nous revenons. Köszönöm szépen. És akkor most a nemzeti parlamentek eh, részéről Guters asszony következik, Belgium. Dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, hartelijk dank voor deze uitnodiging. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm az eszmecsere megszervezését is, nagyon fontos a nemzeti parlamentekkel való találkozó. Azt hiszem, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy az adóztatással kapcsolatos kiskapukat be kell zárni. A multinacionális cégek számára lehetetlenné kell tenni az adóelkerülést. Az ideális megoldás az lenne, hogy nagyobb átláthatóságot biztosító intézkedéseket hozunk, illetve olyanokat, amelyek az adóhatóságok közötti információcserét biztosítják. Ezt rendkívül fontosnak tartom. Az országjelentésekre is oda kell figyelnünk, és mindenképpen az ezzel kapcsolatos változtatások üdvözlendőek. A bizottsági javaslat nagyobb átláthatóságot hoz majd, illetve magasabb szintű információcserét, ezért teljes melszélességgel támogatjuk a bizottságot. Egy-két megjegyzést tennék azonban kritikus felhanggal. Először is meg kell néznünk a kisebb tagállamok helyzetét. Tudom, hogy esetleg a nagyobb tagállamok másképpen gondolkodnak, de a kis tagállamoknak is versenyképesnek kell maradniuk. fontos számukra az adóügyi kérdésekben a szuverenitás megőrzése, az alacsony adószint, szolgálhatja a KKV-k érdekeit is. Az egészséges adóversenyt továbbra is biztosítani kell véleményem szerint. Ezen kívül, ami az OECD-vel kapcsolatos fejleményeket illeti, teljes mértékben támogatjuk az ott elvégzett munkát, pozitívnak értékelem az előrelépéseket, ugyanakkor az Európai Uniónak a nemzetközi környezetet is figyelembe kell vennie. Amikor a bizottság kötelezettségeket ír elő hosszú távú szint, hosszú távra vonatkozóan, meghaladva a nemzetközi követelményeket, akkor el kellene gondolkodni azon, hogy nem gyengítjük-e a világban elfoglalt helyünket. Nagyon fontosnak tartom, hogy ne ez legyen a munkánk eredménye. Aztán még valami, ami fontos a KKV-k szempontjából egy olyan kis ország esetében, mint Belgium, a KKV-k nagyon fontos részét képezik a gazdaságnak. Bármilyen intézkedést hozzunk is, meg kell győződnünk arról, hogy ezek nem jelentenek további administratív terhet a KKV-k számára. Tehát ezen megjegyzések figyelembevételével folytatható az igazságos adóztatás terén végzett munka. Ne vegy, vegyük figyelembe, hogy az alacsony adószint fontos lett a kis országok számára. Köszönöm. Akkor most az Európai Parlament részéről Ernest Maragai, zöld frakció. De, most biztos a kommunikáció. Köszönöm, elnök úr elolvastuk az Európai Bizottság közleményét az adócsalás és adóelkerülés elleni fellépés témájában. Tudjuk, hogy sok-sok millió euró hiányzik az európai tagállami költségvetésekből. Fontos, hogy fellépjünk ez ellen, és ne a másodlagos problémákkal foglalkozzunk. 70 ezer millió euróról van szó. Gyakorlatilag a kohéziós programok költségvetését meg lehetne duplázni, hogyha ezeket a pénzeket be tudnánk szedni. Ráadásul nagyon bonyolult kapcsolatok vannak a tagállamok és az egyes vállalatok között. Kibúvót jelentenek a szellemi tulajdonjogok, és kibúvót jelentenek az egyes tagállamok által ajánlott adómegállapítások, tax rulingok. Vannak olyan tagállamok, ahol fele akkora az adóráta, mint más országokban. Tehát ezek az adóelkerülési lehetőségek járulnak hozzá ahhoz, hogy nagyon komoly mértékben áttolják a nyerességet egyik országból a másikba. E, különösen Franciaország, Spanyolország és Németország veszítenek sok pénzt azért, mert e, relatíve magasabbak az adóráták ezekben az országokban, míg Hollandiában, Luxemburgban és Nagy-Britanniában alacsonyak az adóráták, tehát ezek az országok bevételeket nyernek, e, az egyes országok veszítenek pénzt, a multik is nyernek. Ez számunkra nem elfogadható. Nagyon nehéz mindezt eh, számszerűsíteni, és eh, nem tűnik megfelelő megoldásnak a fekete listák önmagukban való alkalmazása is. Globális és európai intézkedésekre egyformán szükség van. Amennyiben ezt nem tesszük meg, akkor további adóverseny lesz a tagállamok között. Eh, ezzel folytatódik az adóelkerülés, a nyereségek elvonása egyik országból a másik felé, és Panama, Bermuda, Jersey és a többi adóparadicsom úgy tűnik, hogy akár ezer milliárd eurót is elnyelhet, és az sem elfogadható, hogy csak legyintsünk a panamai iratokra, európai szinten és globális szinten is megfelelő stratégiát kell kialakítanunk. Úgy tűnik, hogy a nemzeti parlamentek hajlandók együttműködni belünk, a, velünk, a spanyol eh, képviselő is ezt mondta. Eh, a kérdés azonban az, hogy valóban meg tud-e valósulni ez az együttműködés az európai és a nemzeti parlamentek között. Mindenképpen szükség lenne rá az elkövetkezendő hónapokban. Köszönöm, mondja az elnök. Most a nemzeti parlamentek részéről lehet, hogy rosszul ejtem a neved, de a svéd parlament részéről Daniel Sestracsicsnak adnám meg a szót. Tack så jättemycket och tack för ordet. Eh, det här har faktiskt varit över förväntan. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy nem is vártuk, hogy ilyen igazi vita alakul ki. Örülök annak, hogy egyetértünk, hogy az adóelkerülést le kell állítani, már éppen elég ideje folyik. Persze a vélemények eltérnek, hogy hogyan a gyakorlatban. Köszönöm, hogy felvetették az átláthatóság kérdését. Fábio Di Masi említette ezt, és én köszönetet szeretnék mondani a kitűnő hozzászólásáért. az országaink, régióink és városaink szempontjából nagyon fontos az, amit a szlovén kolléga említett, nevezetesen, hogy nagyon sok ország, amely az EU-n kívül van, szintén küzd ezzel a problémával. Az egyik fő hiányossága a bizottság javaslatának az átláthatóság. Az átláthatóságra azonban szükség van. Szükség van a közvéleménynek is erre, újságírók, állampolgárok, mindenki férhessen hozzá ehhez az információhoz. Ám az is nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mely országokról készül majd jelentés. Szerintem a határérték túlságosan magas. 40 millió eurót szabtak meg az országonkénti jelentésre. Szerintem ez túl magas. Nem csak az EU28 tagállamán alapulva kellene megszabni ezt a határt, különben nem érjük el a megfelelő hatást. A jövőben még inkább nyomást kell gyakorolnunk a hatóságokra azért, hogy legyenek nyilvános feljegyzések, ahol a tényleges tulajdonosokat beazonosíthatjuk. Köszönöm. pour le Parlement européen, je donne la parole à Barbara Kappel du groupe ENF. Az ENF részéről eh, Barbara Kappel következik. Bekämpfung von Steuervermeidung und aggressive Steuerplanung hat nicht Köszönöm szépen. Az agresszív adótervezés és az adóelkerülés nagyon nagy probléma az Európai Unióban és a tagállamokban. A célunk közös. Ott kellene adóztatni, ahol a gazdasági tevékenység folyik. Az átláthatóság nagyon fontos. A KKV-k általában 30%-kal több adót fizetnek arányosan, mint a multinacionális cégek. Az agresszív adótervezés. Az OECD megállapította, hogy ez kb. 70 millió euróba kerül évente a tagállamoknak. Nagyon sok ebből a pénzből az adó oázisokba kerül, ezt a Panama papírok is megmutatták. Az OECD-nek a BEPS kezdeményezés, ez nagyon jó kezdeményezés, hogy megakadályozzuk ezt a jelenséget. A BEPS és az OECD 15 intézkedési pontja, nagyon jó kiinduló alap. Az adó bevételek fokozására, az adójukok betömésére és a transzparencia fokozására. Az automatikus információcsere érdekében 26 tagállam kötelezte el magát. Itt is a Panama papírok megmutatták, hogy ez mennyire fontos. Az Európai Bizottság az idén az adó elkerülés ellen külön tervet nyújtott be, már hallottuk a három kijelölt célját ennek, és az elmúlt héten érkezett egy bejelentés a transzparencia regiszterről, arról, hogy a multinacionális cégek tevékenységéről hogyan készüljön országonkénti jelentés. Az Európai Parlamentben is van két új fejlemény, ezen a területen. Ez az országonkénti jelentés a multik megadóztatása területén. Ez 750 milliónyi eurót tesz ki, és több ezer cég érintett. Március 8-án az ECOFIN megállapodott abban, hogy kötelező lesz ez az országonkénti jelentés 2017-től kezdve de ez nem elegendő. Szükségünk van arra, hogy globális hálózat épüljön ki, azokról, hogy kik rejtőznek a postaláda cégek mögött, ezt már említették. Aztán van egy negyedik pénzmosás elleni irányelv, ennek már célja ez. Aztán a fekete listák az adóoázisokról, határidők betartatása, az adó alapok valós bevallása, és mindenféle jogi kiskapu bezárása, például a patent boxok esete, ezek megakadályozása, és nagyon fontos de már említette a bizottság is, hogy a definíciókat tisztázni kell. A magyar kolléga említette a digitális vállalkozásokat és ezek megadóztatását. Ezekkel mind-mind foglalkoznunk kell. Köszönöm. Euh, Köszönöm. Kedves kollégák, cseh szenátus részéről Zednek úr kap szót. Hol van? Děkuji za slovo, pane předsedo. Okay. Eh, já bych... Köszönöm, eh, eh, itt vagyok, elnök úr. Én a Cseh Parlament felsőházát képviselem, és a felsőház nevében elmondhatom, hogy mi már egy ideje foglalkozunk a nagy cégek hatékonyabb adóztatásával. Megbeszéltük a Cseszenátusban az Európai Bizottsági javaslatokat is, általánosságban pedig támogatjuk a vállalati adó elkerülést, illetve az az elleni fellépést, mert mindez alássa a piacot, csökkenti az állami bevételeket, és rontja a versenyképességet. A közvetlen adóztatás azonban a tagállami kompetencia. Ettől függetlenül az, hogy hatékonyabban akarjuk adóztatni a cégeket, kívánatossá teszi az európai együttműködést. Mi úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottság megfelelő intézkedéseket szolgálnak, megfelelő intézkedéseket tartalmaznak az adócsalással szembeni fellépésre, illetve egyéb olyan mahinációkkal szembeni fellépésre, amely révén csökken az adóbevétel, és ezekről itt egy szép listát is hallhattunk már. Ugyanakkor megfigyeltük, illetve észrevettük, hogy nincs a javaslatban, hogy mennyi időre van szükség a bevezetésükhöz. Márpedig úgy látjuk, hogy például a Csehköztársaságban jelentős jogszabályi változtatásokra van szükség, hogy ennek megfeleljünk, és éppen ezért 24 hónapos időszakot javasolnánk. Támogatjuk tehát az EU országok és a tagállamok és az EU tagállamok, valamint a harmadik országok közti együttműködés javítását. Különösen arra bátorítjuk a bizottságot, hogy a nemzetközi partnerekkel való együttműködést erősítsék meg, erősítsük meg. E, fel kell rajzolni, vázolni azon országok listáját, amelyek agresszív adótervezéssel lehetővé teszik az adó elvonást, az adó elkerülést, és ezzel kárt okoznak a sérülékenyebb országoknak. Mi magunk is készíthetnénk egy listát olyan országokról, olyan vállalatokról, amelyek ilyen adókikerülési technikákat alkalmaznak. Anna Gomes asszony kap szó. Uh, uh, yes, indeed, uh, we know what we should do. Köszönöm. Tudjuk, hogy mit kell tennünk. Nekünk össze kell fognunk az, a nemzeti parlamentekkel, és proaktívabbnak kell lennünk, nyomást kell gyakorolni. E, több dolgot e, tudnék is javasolni. Egy közös fekete lista felállítása, e, CBCR, de nem ahogy a bizottság javasolja, tehát országonként jelentéstétel, de ne oly módon, amelyet amelyet csak az Európai Unióban alkalmaznak, legyen globális, mert különben ez valójában lehetővé teszi számukra, hogy máshova menjenek adózni. Nem lehet megoldani ezt a kérdést, hogyha korlátozzuk ezt a jelentéstételt az EU tagállamokra, és ráadásul a 750 milliós küszöb is sokkal alacsonyabb kell, hogy legyen, ami valós belátási lehetőséget, belelátási lehetőséget adna. Emellett a látnunk kell, hogy kik a tényleges tulajdonosai egyes cégeknek, shell kampaniknak tudjuk, hogy ez egyébként nem csak adóelkerülésről szól ez a dolog, hanem a pénzmosás és a szervezett bűnözés elleni fellépésről is, és ráadásul a terroristák is használják az offshore rendszereket. Ezt nem engedhetjük meg, hogy ez így folytatódjon, ugyanis ezzel alássuk a polgáraink biztonságát, és lehetővé tesszük, hogy belobbizzák magukat bűnöző érdekek a kormányainkba egyébként a pénzmosás elleni irányelvet eh, is eh, már is át kell írni, eh, még akkor is, hogyha valójában még hatályba se lépett, mert már látszanak a kiskapuk benne, és azt is látjuk, hogy kifejezetten pártolja azt a titoktartási kultúrát, amely egyébként olyan veszélyes. Azt is látjuk, hogy nem csak a cégekre kell ezt kiterjeszteni, hanem az alapítványokra és a trösztökre is Eh, ami a pénzmosást illeti, valójában egy sor tagállam tiltakozott, leginkább eh, Nagy-Britannia természetesen, eh, az ellen, hogy a trustok, az angol jog szerinti trustök is szerepeljenek ebben a jogszabályban. Ugye a szigeteken remekül el vannak ezek a trasztok. E, és akár lesz Brexit, akár nem, én nem szeretném, ha lenne. Nagy-Britanniát mindenképpen rá kell venni arra, hogy figyeljen oda a e, brit koronához tartozó területekre is. E, ugye Látjuk azt is, hogy David Cameron hogyan próbál fellépni ezzel. A a Mossack val kapcsolatban álló bankokat szeretné rávenni, hogy eh, hozzanak nyilvánosságra dolgokat, de hát a Mossack ról tudjuk, hogy ez csak a, legna- a negyedik legnagyobb eh, ilyen dolgokkal foglalkozó ö, eh, ügyvédi iroda. Hát mi van az elsővel, a másodikkal, meg a harmadikkal, amely további bankok, amelyek további bankokkal állnak kapcsolatba. Azt is tudjuk, hogy a pénzmosott pénzek nagy részéből ingatlanokat vesznek Londonban és máshol az Európai Unióban. Tehát ez egy létfontosság kulcsfontosságú kérdés, e, és végezetül azt mondanám, hogy minimális adóharmonizálásra van szükség. Portugáliához képest Hollandia az egy adóparadicsom. A legnagyobb 20 portugál cégből 16 gyakorlatilag Hollandiába e, telepedett le, e, azért, hogy el tudja sumákolni az adó befizetést Portugáliában. Nem halaszthatjuk tovább a közös vállalati konszolidált adóalap bevezetését, és most már a hetedik dolgot mondom, elnök úr. A TTIP megállapodásba egy olyan fejezetet kell betennünk, amely kötelező beps tartalmaz a beruházások vonatkozásában. Ennél nem adhatjuk alább Ön ezzel tovább bonyolítaná a tárgyalásokat, mondja az elnök. Timo Hakár. Timo újra kért szót. Halusin tämän puheenvuoron osittain sen takia, että, että saan ilahduttaa suomalaisia. Köszönöm szépen. Részben azért kértem szót, hogy abban az örömben legyen részük, hogy finnyelvet hallgathatnak. Nos, az európai intézményekben ez a rendezvény különös jelentős, különösen jelentős. Szeretnék valamit elmesélni önöknek. A finn kormány az európai célkitűzésekről konkrét adó intézkedéseket javasol Finnországban, de bár ez pozitív, az EU adó intézkedések nem szabad, hogy korlátozzák a versenyképességet sem EU, sem nemzeti szinten. A kérdés az, hogy mi a definíciója a versenyképességnek. Nem az lesz az eredménye ennek a gyakorlatnak, hogy visszaszorítjuk a reformokat? Finországban jelenleg nagyon kedvezőtlen a gazdasági helyzet ezért aztán fennáll a veszélye, hogy ha rövid távon tekintjük a kérdést, akkor elveszítjük a rálátást. Az embereket miért dühíti az agresszív adótervezés? De mi úgy gondoljuk, hogy az igazságos verseny elképzelését jobban kellene hangsúlyoznunk. Itt a közép és hosszú távú előnyökről is beszélnünk kellene. Általában a versenyképesség segítése a nemzeti döntéshozatali folyamatban nagyon fontos. Nem csak a rövidtávú érdekeket kell figyelembe venni. Nyilvánvalóan, hogy minden tagállamnak megvannak a saját érdekei, de a nagy cégek egyszerűsített adórendszereket akarnak. És ez lenne az EU-s döntéshozatalnak is az egyik célja. Hogyha nem előre látható az adókeret, akkor az negatív hatással van erre a folyamatra. Pedig fel kell vennünk a versenyt. Köszönöm. Il y aurait une autre demande de parole Köszönöm. Kérem még valaki szót? Úgy látom, hogy nem, de nem, akarok senki, nem akarom senkibe belé folytani a szót. Lord Davis válaszra jogosult, hiszen kritikát kapott, és aztán még elvégezt kapott. Öné a szó, Lord úr. Köszönöm, nem akarok hosszasan beszélni. Én mindenképpen eh, hálás vagyok azért, hogy a kollégák egyike, másika reagált arra, amit mondtam Quest úrhoz fordulva, eh, aki azt gondolom, hogy itt eh, jegyzetelt, és örülök, hogy itt van. De ahogy mondtam, neki is, a magyarázó memorandum amely a, az adók nyilvánosságáról, nyilvánosságra hozataláról szól. Ott a 20. oldalán azt mondja, hogy lehetővé akarja tenni, hogy ellenőrizni tudja a közvélemény azt, hogy ellenőrizni tudják, hogy hol fizetik az adót, és aztán a négyes bekezdésben, a főszövegben mégis azt mondja, hogy az információt nyilvánosságra nem hozzák. Na most igazándiból a eldöntendő kérdés, hogy nyilvánosságra akarják-e hozni, vagy sem. Eh, én azt remélem, hogy a célja az irányelvnek az az, hogy a közvélemény is láthassa ezeket az adóadatokat, és eh, azt gondolom, hogy ez elengedhetetlen is azért, hogy az adórendszer iránti bizalom helyreálljon, ráadásul eh, az ügyfeleknek és a részvényeseknek is joguk van tudni ezeket a dolgokat. Köszönjük. Quest úr valóban jegyzetelt itt, és bizonyos kérdések valóban elhangzottak, illetve esetleg esetleg megjegyzésekre is reagálni szeretne. E, mi hamarosan fel is kérem, hogy e, akkor e, válaszoljon a kérdésekre. Viegas úr kap még szót. Köszönöm. Én nekem csak néhány rövid megjegyzésem lenne. Először is szeretném a szervezőknek megköszönni, hogy ezt a fontos ülést megszervezték. Mi úgy látjuk, hogy az egyik legfontosabb kérdés az az, hogy van-e politikai akarat arra, hogy megoldjuk ezt a problémát. A politikai akarat pedig a tagállamokban kell, hogy létrejöjjön, mert ezek a kérdések alapvetően tagállami hatáskörbe tartoznak. Na most, ha ez a politikai akarat megvan, az egy jó dolog. Van egy konszenzus, és itt most nem az adó ráták harmonizálásáról van szó, mert az nem a vitatárgya, de a vitatárgya az, hogy a nyereséget ott adóztassák meg, ahol a nyereség létrejön. És az egyes országokban megszabott rend szerint adóztassák meg azt a jövedelmet, a nyerességet. A közelmúlt beli botrányok azonban tényleg megkérdőjelezik a politikai akaratot. Van-e akarat arra, hogy a pénzügyi rendszert, a, az adórendszert európai szintre emeljük, Gyakorlatilag minden egyes ország vonatkozásában kialakultak a kedvenc adóparadicsomok. Egész egyszerűen a vitának a nyelvezetét kell megváltoztatni. Ugye az adóparadicsom egyfajta egzotikus országot jelezne, de a legfontosabb adóparadicsomok azok gyakorlatilag az Európai Unión belül vannak, illetve az Európai Unió kormányainak kezelésében levő területeken. Például mi a portugál parlament felvetette a kérdést, felvetette Madeira speciális adó státuszának a kérdését. És aztán nem történt semmi. A kérdés az, hogy valóban megvan-e a politikai akarat, valóban teszünk-e a cél érdekében, ugyanis politikai döntéseket kell hozni. Az, hogy most itt leültetjük a különböző országok parlamenti képviselőit, ez egy jó lépés, és hozzájárulhat a konszenzus kialakításához, illetve elkerülhető lehet egy olyan helyzet, ahol állandóan halasztják, halogatják a döntéseket, ahol mindig arra várunk, hogy a szomszéd lépjen először. Most nekünk le kell küzdenünk ezeket az akadályokat, és ténylegesen megtenni azt, amit meg kell tenni. Köszönöm. Köszönöm. És mindenkinek megköszönöm, aki felszólalt itt ebben a gazdag vitában, és mielőtt a főigazgató úrnak megadom a szót, aki válaszolhat a kérdésekre, illetve további információkat adhat a résztvevőknek, valamint a raportőröknek, és megadom majd a szót arra, hogy összegezzék ezt a vitát. De előtte én is néhány dolgot elmondanék. Az nyilvánvaló, önök is mondták, és mi is mondtuk már rögtön az elején Duisenberg úr is, és én is, hogy nem kérdőjelezzük meg a nemzeti parlamentek kompetenciáját, tehát önök, kedve egyes nemzeti parlamenti kollégák fogják eldönteni, hogy mi legyen, mi a szerepünk az, hogy előmozdítsuk az önök vitáját, illetve az önök közti párbeszédet, illetve lehetővé tegyük önök számára azt, hogy felmérjék a nemzeti döntéseknek az európai, illetve nemzetközi következményeit, és odahassunk, hogy önök rendelkezzenek az összes olyan információval, amely a döntéshez szükséges, különösen a közösségi intézmények részéről. Abban is mindenki egyetért, hogy a jelenlegi rendszer súlyos méltánytalanságokat okoz. Sokan mondták azt, hogy egy közepes cég, vagy egy kis cég, az több adót fizet, akár 30%-kal többet, mint egy nagy cég, nyilván arányosan. És ahogy például Wouters asszony is mondta, felmerül a kérdés, hogy meg tudjuk-e, megérthető, érthető az, hogy a kisországok azok máshogy gyakorlatilag a nagy országokra kiható döntéseket is hozzanak, illetve hogy az országok mérete egyáltalán szóba jön-e, illetve olyan tényező, amit figyelembe kell venni, mert többször elhangzott az is, hogy legitim az, hogy a kis országok olyan módszerekhez is folyamodhatnak, amelyeket a nagyok nem alkalmazhatnak. Na itt van egy nagy kérdőjel. Egyébként van olyan nagy ország, amelyik hasonló eszközökhöz folyamodik. Ráadásul mi a definíciója a kisországnak, meg mi a definíciója a nagyországnak. A 10 milliónál nagyobb, akkor az, az még kisország? Mondjuk Mátához képest mindenképpen nagy, meg Luxemburghoz képest, és aztán valójában számít-e az ország mérete. Ami biztos, az az, hogy az adóügyi verseny az egyrészt elkerülhetetlen, függetlenül attól, hogy az egyes politikai érdekeltek ezt jónak tartják-e, vagy rossznak, és Amennyiben ez elkerülhetetlen, akkor európai és, gazdas, és globális szinten is azt kell elérnünk, hogy ez a verseny, ez bizonyos szabályok mentén történjen, ugyanúgy, ahogy minden más területen elvárjuk, hogy a verseny tisztességes legyen. És most az Európai Unióban, valamint globálisan is, különösen az adóügyek vonatkozásában, a vállalati adóügyek vonatkozásában nyilvánvaló, hogy Tisztességtelen, méltánytalan és nem átlátható a verseny. Nem lehet nyilvánosan igazolni azt, hogy egyes tagállamok el kirabolják a szomszédországot adózási szempontból. Addig, amíg a közvélemény nem tudott erről, addig meg lehetett tenni. De onnantól kezdve, hogy tudnak róla, most már nem lehet. Tehát a LuxLeaks botrány után, a Panama iratok után, és lesznek még más botrányok is, hát azt tudni kell, hogy az az újságíró konzorcium, amely a panamai iratokkal foglalkozott, az sok tucat újságírót foglal magába, és lesznek még botrányok nyilvánvaló, hogy a közvélemény nem visel el olyan dolgokat, amelyeket most megtudott, eddig is csak azért viselte el, mert nem tudott róla. Tehát az, hogy fel kell lépni a méltánytalanság, az igazságtalanság ellen abban mindenki egyetért, ugyanakkor azt definiálni kell, hogy mi az adóverseny, amely tisztességes, lojális és átlátható, biztos és méltányos. Tehát az átláthatóságot mindenki támogatja, és eh, amit Harakka úr is mondott, az a mód, ahogy azt Finnországban kezelik, az átláthatóság követelményét, különösen rigorózusan, eh, az példamutató. Eh, tudtuk azt, ami a panamai iratokból kiderült, de nem volt rá bizonyíték. És Azt is tudtuk, hogy bizonyos joghatóságok területén lehetett bizonyos kamucégeket, postafiók cégeket létrehozni, illetve trösztöket létrehozni, illetve leányvállalatokat létrehozni, amelyek eh, egyes országokban működhetnek, másokban nem, eh, és amelyeknek teljesen más az adógyi eh, joghatása egyes országokban, mint más országokban, illetve egyes országokban teljesen átláthatatlanok. Nyilvánvaló, hogy ez egy olyan eredmény, egy olyan terület, ahol többet kell tenni, mint amit eddig megtettünk. az, hogy készüljön a fekete lista, van ennek értelme, és rábírjuk-e a nem együttműködő joghatóságokat, területeket a joghat, az együttműködésre. Megint csak úgy tűnik, hogy mindenki támogatja, de vannak, akiknek kétségeik vannak, mert vannak már ilyen listák, és nem váltották ki hozzájuk fűzött hatást. és előfordulhat, hogy a 28 tagállamot rá lehet bírni arra, hogy ugyanolyan fekete listá szerint működjenek, és ugyanolyan következtetéseket vonjak, vonjanak le a létező fekete listákról. Lord Davis feltett egy kérdést, Tyrer úr pedig beszélt arról, hogy és megint csak nem kaptunk világos választ arra a kérdésre, hogy mi a különbség a tax avoidance, illetve az aggressive tax planning között, tehát az elkerülés és az agresszív adótervezés között. A tax evasion az gyakorlatilag adócsalás, az egy illegális dolog, aminek egyértelmű jogkövetkezménye van. Van-e eltérés tehát a kettő között? az avoidance és az aggressive tax planning között, illetve mik ennek a következményei. Ez megint csak egy olyan terület, amire nagyon pontos választ mi nem tudnánk adni, de reméljük, hogy a bizottság képviselője, vagy esetleg a raportőr tud más, többféle álláspont elhangzott azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet harmonizálni a az adóalapot, ugye a CCTB, tehát a konszolidált, vagy a CCCTB, tudjuk ugye, hogy az egyik a másikból következik. Az Európai Bizottság először is az adóalapot akarja definiálni, tehát Először a CCTB, vagyis a Common Corporate Tax Base, a közös vállalati alap, adóalap valósulna meg, és ha már az alap ugyanaz, akkor ugye maradhat az adóráta különböző, és akkor felmerül a kérdés, hogy hol adózik a multi. Itt eh, mindenki azt mondta, hogy eh, ott adózzon egy multi ahol, és olyan arányban, ahol a tevékenységét folytatja, tudjuk, hogy a tevékenység definíciója az megint egy fogaskérdés. Az OECD eh, figyelembe veszi az összes adatot, Ugyanakkor a multik eh, meg tudják úgy szervezni magukat, hogy egyes leányvállalatok, amelyek akár több száz eh, alkalmazottat is foglalkoztatnak, mégsem realizálhatnak ténylegesen semmilyen nyerességet, mert úgy van megszervezve az egész rendszer. Eh, és önök közül is többen felhívták a figyelmet arra, eh, és ezzel is foglalkozni kell, hogy ott van a digitális, digitális gazdaság, illetve a digitális platformok, amelynek az adatokból származik az ő maga gazdagsága, és amely nem arányosan adózik, tehát nem az egyes országokban történt kereskedelem után adózik, tehát nem az adatokkal arányba történik az adó megállapítás. Nyilván ez az újfajta gazdaság, az nagyon újszerű adózási kérdéseket vet fel. Ehm, nyilván először erről a közgazdászok kell, hogy nyilatkozzanak, akik elemezzük majd, hogy mi például egy digitális platformnak a hozzáadott értéke, miután adózni kell, és nyilván megvan a következménye, és aztán a nemzeti kormányok, illetve az adóhatóságok eldöntik, hogy ez csak egy indirekt adóztatás, vagy közvetlen, közvetet, közvetlen adóztatás is megvalósulhat, esetleg illeték jellegű, vagy valami más. Beszéltek itt eh, a tagállamok közti adatcsere lassúságáról, eh, ugyanis eddig kétoldalú volt az adatcsere, eh, az Európai Bizottságnak volt egy Code of Conduct-ja, magatartási kódex az adatcserére. Tavaly óta az adó határozatokkal kapcsolatos adatcsere az kötelezővé vált, és nyilván azt tapasztaltuk, hogy az csere időtartama egy kicsit hosszú volt. Többen feltették a kérdést, hogy, hogy a BEPS ajánlások milyen módon valósuljanak meg az Európai Unióban. Tartsuk-e magunkat ahhoz, azokhoz, vagy az Európai Bizottság lépjen ennél tovább, mint hogy a javaslata alapján meg is tette a switchover, például egy olyan téma, amely komoly kérdéseket vet fel bizonyos országok. Fanrei úr és Luisenberg úr pedig a bevezetőjében is elmondta, hogy nem vagyunk egyedül ebben a világban, ezen a világon, és ezért is van az, hogy leülünk az OECD országok parlamenti képviselőivel május elején Párizsban, és szintén májusban a mi bizottságunk egy delegációt meneszt az Egyesült Államokban is tárgyalunk a pénzügyminisztériumban, valamint a kongresszusban is. Az amerikai kongresszus eddig, legalábbis néhány hónappal ezelőttig nem fejezett ki semmilyen érdeklődést ezen témák iránt. Gyakorlatilag azt mondták, hogy ehhez nekünk nincs közünk, ezt nagyon udvariasan kifejezték. Azóta sokat változott a helyzet. Az amerikaiak inversionnek hívják ezt, ami azt jelenti, hogy a Pfizer, ami, ami, ami, ami azt jelentette a konkrét esetben, hogy a Pfizer cég áthelyezte a székhelyét Amerikából Írországba. Ez ott egy komoly visszhangot keltett, és a szövetségi állam azonnal hozott olyan intézkedéseket, amelyek büntetik, szankcionálják az inversion, tehát a székhely áthelyezés gyakorlatát, azt, amit Pfizer, a Pfizer gyógyszercég tett, illetve a kongresszus két háza szintén úgy döntöttek, hogy elkezdenek foglalkozni ezzel a témával, meghallgatásokat kezdtek, és megvizsgálják az OECD javaslata is. Tehát a konjunktúra kedvező, E, és most arra számítunk, hogy a az amerikaiak pozitívabban állnak hozzá, és amennyiben mi az összes tagállamunkban megvalósítjuk az OECD ajánlásait, illetve az Európai Unión belül a bizottsági ajánlásokat is, amelyek nyilván csak az Európai Unióra igazak, ehm, akkor az amerikaiak is, ne legyünk naivak ugyan, nyilván ez nem fogja a versenyképességünket ehm, versenyképességünket alásni, sőt, én azt remélem, hogy valójában erősíti, mert egyszerűséget hoz az eddig bonyolult viszonyok közé. Kressz úrnak adnám meg a szót. Uh, um, and thank you very much for the... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és köszönöm szépen az érdekes vitát, az érdekes megjegyzéseket. Akkor talán a megjegyzéseimet három témaköré szeretném csoportosítani, és választ adni az ezen témákhoz kapcsolódó kérdésekhez. Ugye szó volt arról, hogy szükség van fellépésre, meg kell határozni ennek a fellépésnek a szintjét, illetve meg kell nézni, hogy ez milyen hatással van a versenyképességre. Ami a fellépés szükségességét illeti, a vita nagyon jól mutatta, hogy milyen fontos az, hogy valóban lépjünk ezen a területen, hogyha hatékonyan föl akarunk lépni az adó alap eh, erózió, illetve a bevétel kiesés ellen. És eh, ugye meg felmerültek a kérdések, hogy mi az a, a hatékony adóz, adózás, az adóalap, és így tovább. Ha megnézzük az ezzel kapcsolatos javaslatokat, akkor azt látjuk, hogy az első javaslat csomag ebben az adóelkerülés elleni csomagban pontosan ezeket a problémákat próbálja orvosolni. Nem tudom, hogy jogilag mennyire fogok tökéletesen fogalmazni, de mégis a de- definíciókat meg kell próbálni tisztázni. Meg kell nézni, hogy pontosan mi az adóelkerülés, az agresszív adótervezés, és hogy ezeket hogyan kezeljük. Tehát valóban ez adja ennek a vitának a lelkét. Egyértelmű, hogy esetleg, vagy feltételezhető, hogy esetleg bizonyos szintű, bizonyos formájú adóelkerülés legális lehet, tehát a, a rendszer lehetőségeit kihasználva minél nagyobb fokú beruházás biztosítása, átláthatóság mert ezzel nincsen semmi probléma, de aztán ott vannak a szürke területek, amelyeket úgy lehetne talán meghatározni, hogy kihasználjuk a kiskapukat, a technikai lyukakat, méghozzá visszaélve ezekkel, az adótervezés pedig ennek az egész adó elkerülési folyamatnak a legszofisztikáltabb végletét mutatja. Tehát például a kettős adót levonás, vagy a kettős nem adóztatás, tehát az ilyen jellegű kiskapuknak a teljes kihasználása, ezekkel való visszaélés. És ezzel már el is jutottunk az igazságosság kérdéséhez, a versenyképesség kérdéséhez, hiszen nagyon fontos, hogy igazságos és hatékony legyen az adózás, és egyenlő játékteret biztosítson, hatékony legyen. Tehát az egész szerintem arról szól, hogy ki kell kerülni az a kiskapukat, illetve az, az, az igazságos adóztatás kikerülésének lehetőséget kell csökkenteni. Ami az információcserét és az átláthatóságot illeti, nagyon fontos és nagyon jó hallani, hogy mindenki támogatja ezt, már az a, a folyamat elfogadásának folyamatában, Mm, az automatikus információ csere kapcsán már vannak jogszabályaink az adóhatározatokra vonatkozóan, aztán ott van az információcsere az országjelentések témájában. Ez nem nyilvános, az adóhatóságok közötti információcseréről van szó. Ez egy múlt heti fejlemény. A maga az, ad, az országjelentés az nyilvános, ennek ez is a célja. Majd megnézem, hogy Lord Davis mire utalt, de itt az alapvető cél az volt, hogy a, ezek az országjelentések nyilvánosak legyenek. Aztán hogy ennek a javaslatnak mi a hatásköre, illetve milyen korlátai vannak, ezzel kapcsolatban sok kérdés merült fel, és szerintem ez teljesen normális, hiszen az eszmecsere szerves részét képezi az, hogy meggyőződjünk a helyes egyensúly kialakításáról. Mégis nagyon jó látni a támogatást, a politikai spektrum minden oldaláról, Fontos, hogy az Európai Unió valóban megvalósítsa ezeket a globális megállapodásokat. Ezen vagyunk. Aztán nagyon sokat beszéltünk a fekete listáról, hogy ezek működnek, működnek, működtek-e eddig, működni fognak-e. Most ez már egy érdekes kérdés. Januárban már született egy bizottsági javaslat ebben a témában, megpróbáltuk megerősíteni azt, hogy valóban a globális szinten jó adóztatási gyakorlatot mozdítsunk előre, és a nem együttműködő országokat fekete listára tegyük. Most azonban a januári javaslat és a nyilvános országjelentés között kapcsolatot teremtettünk, annak érdekében, hogy még nagyobb legyen az átláthatóság, és lássuk, hogy mely szolgáltatási rendszerek kerülnek a listára. Először is megvan maga a listázási rendszer, az irányelv elfogadása után. Most azonban valóban úgy látom, hogy megvan a politikai akarat is, amely, amely támogatja azt, hogy ezt a két folyamatot valóban összehozzuk. Elnök, elnézést kérek, hogy közbeszólok. Gondolom, hogy lesznek közös szankciók is, tehát lesz egy ilyen bizottsági javaslat. Tehát milyen szankciókat gondolnak foganatosítani a fekete listán szereplő országokkal szemben? Hát az, hogy rossz lesz a hírnevük, az nem igazán elegendő. Tehát milyen jogi következményekkel és gyakorlati következményekkel jár az, hogyha valaki fekete listára kerül? Questor. Nos, a rövid válasz erre a kérdésre az az, hogy hogy, nos, nézzük, a magatartási kódexsel kapcsolatos csoport vizsgálja ezt a kérdést. Először is mely országok kerülnek a listára, illetve ez a munkacsoport ennek a feladata az, hogy, hogy meghatározza, milyen következményekkel jár ez. Még nem járunk a folyamat végén. Tehát igazából az első szankció maga az, hogy nyilvánosan az ember listára kerül, fekete listára, és látjuk a jelenlegi listából is, hogy ez egészen hatékonynak bizonyul, hiszen azok az országok, amelyek a listára kerültek, arra törekednek, hogy lekerüljenek erről a listáról. De azt hiszem, hogy ezek után meg kell majd fogalmazni, hogy pontosan milyen szankciókat szeretnénk bevezetni Európai Uniós szinten vagy tagállami szinten, figyelembe véve a szubszidiaritás elvét. Igazából az a jelenlegi javaslat folyamatának a része, együtt kell működnünk a tagállamokkal, a parlamenttel is meg kell nézni, hogy hogyan fogjuk ezt kezelni. Elnök, például képzeljük el azt, hogy úgy döntünk, hogy egy bank, amely leányvállalattal rendelkezik, egy fekete listán levő országban. Például ez a bank már a továbbiakban nem működhet Európában. Ilyen egyszerű. Igen, ilyen határozott, brutális javaslatokra van szükség és, és ugye vannak, vannak olyan országok, amelyek ezt nem lépik meg, hogyha nem megyünk e-, ilyen végletegig. Ugye most itt nem az atombombáról beszélek, de hát ugye mégis elméletileg föl kell tenni ezt a kérdést. Válasz. Igen. Nos, alapvetően az első cél az az, hogy jó adógyakorlatot vezessünk be, illetve ezt támogassuk azért, hogy ne kelljen listára tenni ezeket az országokat, hogyha ez nem sikerül, akkor kell valóban a listát kialakítani, amely reflektorfénybe teszi ezeket az országokat, rákényszerítve őket arra, hogy orvosolják a problémát, és természetesen ide tartoznak a szankciók is de azt hiszem, hogy a szankciók kérdésére majd a szubszidiaritás keretében kell visszatérnünk, hiszen ez tagállami hatáskör lesz. És pontosan ez részben a kihívás, hogy európai, nemzeti és globális szinten egyszerre lépjünk föl, egyszerre próbáljuk megoldani ezt a kérdést. Aztán az utolsó dolog a versenyképesség, ezt akartam még megemlíteni. Egyértelmű, hogy a javaslatokkal a versenyképességet megvédjük. És ez el is vezet a következő kérdéshez. Egyszerűen kövessük a BEPS-et, tehát egy, egy tiszta BEPS javaslat legyen, és külön kezeljük a BEPS pluszos kérdéseket. A megközelítésünk az volt, hogy egy holisztikus javaslatot terjesszünk elő, amely a BEPSZET integrált formában alkalmazza, figyelembe véve az egységes piac különlegességeit, és úgy tűnt számunkra, hogy ez egy egyetlen javaslatban kell, hogy megfogalmazódjon, ezt nyújtottuk be januárba, úgy tűnik, hogy ez alapján előrelépés történt, de maga az a döntés, hogy ezeket az aspektusokat egy csokorban tartjuk, egyetlen irányelven, vagy pedig külön választjuk két külön javaslat alapba tesszük őket, ahogyan bizonyos hozzászólásokban javaslatot kaptunk erre. Nos, ez már egy politikai döntés lesz. Jelenleg tárgyalások témáját képezi a holland elnökség égisze alatt. Célunk az, hogy májusban szülessen majd döntés, minden esetre reméljük, hogy ennek a javaslatnak a különböző aspektusait elfogadják majd valahogy, így vagy úgy, hiszen mindegyik nagyon fontos és releváns az adó elleni harcban. Nos, azt hiszem, hogy a legtöbb kérdésre ezzel sikerült is választ adnom, ha nem, akkor majd bizonyára erre fölhívja a figyelmemet az elnök úr. Köszönöm szépen. És akkor a jelentéstevő kapja meg a szót, Jakobon. Köszönöm szépen, és köszönöm a kollégáknak is ezt a kitűnő vitát ma este. Elmondanám, hogy ez is mutatja, hogy több vitára van szükség. Nagyon sok elképzelés vitás. Mi az agresszív adótervezés? Mi az adó elkerülés? Miért vonzó ez a vállalkozások számára? Mi az egészséges adóverseny? Mindezek a dolgok felmerültek, mindezekről beszélnünk kell. Két dolgot azért elmondanék. Először is a saját házunk táján kellene rendet tenni a 28 tagállamban. Biztosítani kell, hogy egyenlőek legyenek a feltételek, hogy a vállalkozásokra ugyanaz a szabályrendszer vonatkozzon, hogy ne egymás adóbevételét lopják el egymástól, és ne vessék vissza a rendszert évekkel. Ez egy provokáció. Elévül az adórendszerünk. Ez az egyik tagállamból a másik tagállamba a KKV-kat és az állampolgárokat provokálja. A KKV-k még mindig 30%-a több adót fizetnek, mint a multik. Ez fölőrli a munkahelyeket, a vállalkozói szellemet, az új vállalkozásokat, úgyhogy ez fontos tudatosítani. Tehát a saját házunk tája, ez nagyon fontos, és nagyon örülök annak, hogy van automatikus információ cserede. Még mindig olyan adó kereteket kell megvalósítani, ami megakadályozza a patent boxot, a postaláda cégeket. Nagyon nagyok a különbségek az Európai Unióban. Mindenkinek a saját házatáját kell rendbe tenni. Nem akarok sok mindent elmondani, de még messze vagyunk a céltól. Aztán a világ globalizálódott, szabadon áramlik a tőke mások is mondták, hogyha az USA-t nézzük, a társasági adóvitát, több trilliárd euróról van szó, ami kiáramlott az USA-ból, csak azért, mert a társasági adó nagyon magas. Amikor Obama azt mondta, hogy az adó elkerülés nem illegális, Hát, a bizottság ma azt mondja, hogy láttuk a kiskapukat, ezeket be kell zárnunk. Ez pedig jogalkotási munka a nemzeti parlamentben és EU szinten is. Úgyhogy ez még nem lezárt folyamat. Aztán a tényleges tulajdonlás. Nem csak az átláthatóság fontos, hanem az, hogy ne legyen túl bonyolítva a rendszer. A Panama papírok azt mutatják, hogy a sűrűben, az összetett sűrűben elrejthettek dolgokat. De ha nem lehet lenyomozni a tényleges tulajdonosa, senkinek nem jó. Úgyhogy egyszerűségre is szükségünk van. Ezt szerettem volna hangsúlyozni. Aztán az országonként jelentés. Erről beszélünk. Számomra egyértelmű, hogy minden multinacionális cégre ugyanaz a szabályrendszer kell, hogy vonatkozzon, és alkalmaznunk kell ezt a jelentést. Nem csak országokra, hanem a multikra is, akik nem bankok, nem a pénzügyi szektorból jönnek. Aztán Meghallgatva a mai vitát, a bizottságtól hallottuk az adó elkerülés elleni csomagot és a BEPS rendelkezéseit. Ez alapvető fontosságú. De most már az EU-nak globális szinten is vezető szerepet kell vállalnia, hogy a legális adóelkerülési kiskapukat bezárjuk. Amikor Cameron a saját igazságszolgáltatásával alkut köt, akkor ezzel utat nyit az adóelkerülésnek. Azt hiszem, hogy ami most az Egyesült Királyságban folyik, ez jelen van a többi tagállamban is. Hiszen mindenki látja ezt, úgyhogy hatékonynak kell lennünk És hogyha az adóságokat tagállamokban kapnak kiszivárogtatott információt, akkor azt osszák meg a többi tagországgal is. A Swiss Leaks példája. Hát ez mutatja, hogy néhány ország adóhatósága nem fér hozzá az állampolgárai anyagához. Úgyhogy rövidre fogva, még messze nem állunk készen, de most beindult a folyamat, de még hosszú az út. Múlt hét a Panama papírok hete volt. Már most kapunk visszajelzéseket, én legalábbis, akik azt mondják, hogy jó, jó a felháborodás, de most minden elcsendesedett. Én úgy érzem, hogy tényleg kötelességünk az, hogy tápláljuk ezt a vitát. Nem csak meghallgatással itt a parlamentben, persze ez jó, hasznos, de a nemzeti parlamentekben is, és hogy folyamatosan napi renden tartsuk ezt, mert az állampolgárok úgy érzik, hogy most már levonult a Panama papírok ügye, pedig ez fontos, és gyorsan kell lépnünk ez ügyben az Unió és a bizottság és a tagállamok is. Talán sokkal gyorsabban, mint általában, de köszönöm az érdekes vitát. J.P. Mikael. Köszönöm, Mikael. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák. Három dologgal egészíteném ki az itt elhangzottakat. Először is az az érzésem, hogy a nemzeti parlamenti kollégák nagyon is méltányolják ezt a lehetőséget, és én, mint az egyik társelőadó, szeretném megköszönni a nemzeti parlamenti képviselőknek, hogy eljöttek Brüsszelbe, és beszélgettek velünk. Sok megjegyzés, ez már a második megjegyzésem, sok dolog elhangzott a javaslatokról, a napirenden lévő javaslatokról, a francia és a lengyel kollega támogatták a CCCTB-t, ami az egyik legfontosabb projektje az Európai Parlamentnek. Sokan támogatták gyakorlatilag mindenki a nagyobb átláthatóságot. Megint csak a bizottsági javaslatának egyik központi eleme az átláthatóság, és ebben a vonatkozásban éppen eh, kerülnek is végrehajtásra a jogszabályok. Eh, nagy kérdés az, hogy a kompetenciák EU szintre legyenek telepítve, vagy maradjanak tagállami szinten. Én azt javasolnám, hogy ne állítsuk ezt élesen szembe egymással. Én az egyik társelőadóként azt látom, hogy eh, az előttünk levő probléma az rossz a tagállamoknak, tehát kárt okoz. A probléma megoldása viszont éppen, hogy az európai tagállamok érdeke, ugyanakkor ők egyedül ezt nem fogják tudni megoldani, tehát szükséges a nemzetközi együttműködés, ezért is fontos a G20-ak, illetve az OECD részvétele, de ezen túlmenően az Európai Uniónak is komoly szerepet kell játszani a probléma megoldásában, különösen akkor, hogyha nem felejtjük el, hogy az EU egy közös piac, ahol például a tőke szabadon mozog. Ezért is fontos, hogy az Európai Bizottság a tagállamokkal és a parlamenttel egy olyan kötelező jogi keretet tudjon létrehozni, amelynek révén kizárható az adócsalás, illetve az agresszív adótervezés. Köszönöm. Azt hiszem, hogy jól dolgoztunk. Ez volt az első eszmecsere, és ez alapján folytatjuk tovább az, az együttműk gondolkodást, a munkánkat. Tehát én mindenkit arra buzdítanék, hogy május másodikán jöjjön el Párizsba. Az egy másik parlamentközi konferencia lesz, messze túlmutat az Európai Unió keretein, mert ott, ott lesznek több tucatnyi nemzeti parlament képviselői az összes kontinensről, ami a TAX ideiglenes bizottságot illeti jövő júliusban, illetve hát most júliusban ajánlásokat fogalmazunk meg, és fogad el majd az Európai Parlament. És egy másik típusú bizottság, egy vizsgáló bizottság kerül majd felállításra a Panama iratokkal kapcsolatban. Ahogy a holland elnökség részéről a kollega mondta, a cél az, hogy politikai döntés szülessen az ATAP csomagról júniusig, és még azt is el tudom mondani önöknek, hogy a gazdasági bizottsága, az Ekon bizottsága ennek a parlamentnek az áfa, illetve héja csalással is foglalkozik. Ez is egy nagyon súlyos probléma, eh, súlyosan érinti az összes tagállami költségvetést, mert ipari mértékben űzik az áfa csalást az Európai Unióban, márpedig a forgalmi adó minden tagállamban a legnagyobb mértékű adó, és ez az egyetlen olyan adófajta, amelynek az adóbázisa, adóalapja harmonizálva van az Európai Unióban. Tehát 40 éve harmonizálva van a forgalmi adónak, a hozzáadott adónak, a, az adó alapja, és nem tudtuk mégsem felszámolni a körhinta csalásokat. Tehát, még egyszer köszönöm a részvételüket kellemes utat kívánok haza, abban a reményben, hogy találkozunk hamarosan, és tovább beszéltünk ezekről a témákról. Ezzel lezárom a mai ülést. A koordinátorok viszont, valamint az árnyékelőadók és az előadók folytatják a munkát, és a Kajmán szigetek képviselőit fogjuk meghallgatni. E-, ezzel viszont ezt az ülést